Okay. Buongiorno. Jó napot kívánok! Kérem, foglaljanak helyet, hogy el tudjuk kezdeni az ülést. Non cominci. Io comincio, mi Buongiorno a tutti, se vi accomodate. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kérem, foglaljanak helyet. Köszönöm. Il progetto di ordine del giorno di questo incontro Az ülés napirendi tervezete è stato inviato via email. A rendet mindenki október 20-án megkapta. Kakabu Info ezen a helyen találják meg a rendet, vagy, és ezen kívül a streamingre vonatkozó információt is ott találják meg. Egyébként pedig tegnap este későn információt kaptunk arról, hogy a számvevőszék elnöke Káldeira úr kicsit később fog megérkezni, mert Buszek eh, elnök úr fogadja őt 9 eh, óra 30-kor, nem pedig 9 órakor, ahogy ez eh, tervek szerint szerepelt, ezért egy kicsit későbbre helyeződik a számvevőszék elnökének, Kajdera úrnak a meghallgatása. Most pedig kezdjük meg az ülésünket a hármas napi rendi ponttal. Az Európai Bizottság 2008 évi pénzügyi évre vonatkozó végső konszolidált éves beszámolójára szóló jelentés. A bizottság képviseletében Filip Tavern úr érkezett hozzánk. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Monsieur le président. Elnök úr, alelnök úr, előadók, tisztelt képviselők, múlt év január 1 kapta meg a megbízatásomat, hiszen kinevezték a előttem elnökén dolgozót, és 2009-ben tehát az én feladatom lett a május 30-ra az ellenőrzés elvégzése. Az én feladatom a konszolidált számlák elkészítése az európai közösség számára, a mérleg elkészítése, az aktívákról és a passzívákról az év végén, valamint a gazdasági eredmények számlájának elkészítése, amelyet magyarázó feljegyzésekkel látunk el. ezek a szabályok azt vonják maguk után, hogy a könyvelési eredmények mások, mint a költségvetési eredmények, meg kell azt is egyezni, hogy itt különbség van a bevételek és a kifizetések között. 39 egységet ellenőriztünk, valamint egy társult egységet és három közös vállalatot. 2007 óta a konszolidáció perimétere három ügynökséget is magába foglal, a vegyi anyagok Európai Ügynökségét, az NR, a fúzió az energiafűzió ügynökségét és az Európai Közlekedési Hálózatot, ez végrehajtási ügynökség. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépésével megvizsgáljuk, hogy a konszolidációs paraméterek hogyan változnak, főként ami a második pillérbeli ügynökséget illeti az Európai Védelmi Ügynökséget, az Európai Unió műhold központját és az Európai Unió biztonsági tanulmányok intézetét. Melyek a fő adatok 2008-ban? Szeretném elmondani, hogy a gazdasági eredmény 12.686 millió és itt meg kell jegyezni, hogy a strukturális akciókra való kiadások jelentősen csökkentek a 2006-os programok lezárulásával, és a 2007-2013-as időszak esetében a az előrehaladás kisebb. Szeretném említeni, 2007-re nézve a mérleg negatív aktívumot mutat, vagyis 58.620 millió eurót, és szeretném elmondani, hogy a kölcsönök 2 milliárd euróval növekedtek, figyelembe véve a kivizetési mérleget. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy 2008-ban az előfinanszírozások jelentősen növekedtek, és a rövidtávú kiadások csökkentek, és kevesebb kiadást határoztak el. Engedjék meg, elnök úr és képviselő urak és hölgyek, hogy szóljak a negatív nettó aktívumról, a Galileo projekt számviteli kezeléséről, valamint az ingatlan állomány kezeléséről, ami a negatívumokat illeti, negatív netto aktívumokat, ezek olyan egységet képeznek, melyeket éves költségvetésből finanszíroznak. Az Európai Közösség számviteli, könyviteli szabályai, amelyek az IPSAS és az IFRS szabályain nyugodnak, valamint az európai közösség szabályain 3, 5, 10 és 12-es. Ezzel kapcsolatosan el kell mondjam, hogy itt minden olyan adóssággal foglalkozunk, amelyeket még nem fizettünk meg. A mezőgazdasági alapok esetében és a személyzet számára nyújtott nyugdíjak esetében, amelyek olyan adósságok, melyeknek kifizetését a jövőbeli költségvetésből fogják fedezni. Szeretném elmondani, hogy az összes passzívumok az aktívumokat meghaladják, és így a nettó aktívumok negatív értéket mutatnak. Ami a Galileo projekt esetében aktívum nincs a 2008-as számlákban, mert a projekt még a kutatási fázisban van, éppen ezért az ezzel kapcsolatos kifizetéseket nem lehet tőkésíteni, vagyis költségeket. Az Európai Unió esetében a nemzetközi számviteli, könyviteli szabályokon alapulnak a különböző könyviteli szabályok és normák a lényeg az, hogy ennek ellenére egy átcsoportosítás fog történni a Galileo esetében, és így az aktívumokat valorizálni lehet. Ami pedig az épületek karbantartását illeti, a bizottság álláspontja, álláspontja a különböző számviteli, könyviteli szabályokat követik. Ezek szerint itt jogi kötelezettségek alkotják az alapot, és a mérleg zárásakor kell ezeket figyelembe venni. A jövőbeli tatarozások így nem tartoznak ebbe a keretbe, és így tartalékképzést nem lehet itt végezni a karbantartásra. Ami ezt a pontot illeti, a bizottság célja, hogy a pénzügyi állapot koherenciáját fenntartsa, és a közszférában a nemzetközi számviteli szabályokat kövesse. Hogyha a bizottság ezeket a szabályokat nem követné, akkor szigorúan bírálnák. Elnök úr, képviselő urak és hölgyek, azok, akik hitelesítik az intézmények és az ügynökségek számláit, az aktívumokat, passzívumokat és a költségvetési mérleget, valamint mindazt, ami a 129-es cikk értelmében történik. Nos, itt meg kell, hogy állapítsák, hogy ezek a számok hűen képviselik-e az európai közösségek pénzügyi helyzetét. Szeretném azt is elmondani, hogy ami a 2008-as évek konszolidált éves számláit illeti, ezeket a bizottság elfogadta a pénzügyi, a költségvetési szabályzat 128-129-es cikkei értelmében szeretném elmondani, hogy bizonyos javulás volt itt, és a számvevőség ezeket úgy ítélte meg, hogy itt még vannak hiányosságok a könyviteli, számviteli szolgálatok tovább fognak működni. Permettez-moi enfin, Monsieur le Président, de remercier la Cour. A számvevőség ellenőrizése alatt, és szeretném azt is elmondani, hogy a pénzügyi állapot minőségileg jelentősen javult, viszont a számvevőség jövőbeli ajánlásait mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kálász biztos úr is jelen van. Ha esetleg hozzá szeretne fűzni valamit? Nem. Rendben. Akkor átadom a szót az előadónak, Liberacki úrnak. Tessék. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt azt szeretném kérni, hogy elmagyarázhassam, elmondhassam azt, hogy a jelentésem eh, még nem teljesen kész. Ugyanis eh, péntek délután Varsóban voltam, és eh, a repülőgépem fél nyolckor, este fél nyolckor indult, szállt fel, tehát csak délután kaptam meg a szöveget, és ez az a délután, amikor nagyon későn értem ide Brüsszelbe, tehát nem tudtam teljesen áttekinteni a szöveget, nagyon kevés időm volt, ezért az elnézésüket kérem, és éppen emiatt nagyon rövid is lesz az, amit elmondok, csak az általános keretekről fogok röviden beszélni, mert utána még alaposan kell tanulmányoznom a jelentéseket. Néhány észrevételt azért szeretnék természetesen tenni ami a költségvetési fegyelem betartását illeti, jelentős az előrelépés. A hármas napi rendről van szó, igaz? Igen, így van. Tehát valóban előrelépés történt a költségvetési fegyelem betartása tekintetében. Ezt az egész Európai Bizottságról elmondhatjuk. Azután, ami a költségvetés, a pénzügyekkel, a kiadások kezelését illeti, és ami a költségvetési tervezést, végrehajtást illeti, minden területen előrelépés történt és nagyobb a fegyelem. Az igazgató úr öt területet említett. És ezek kapcsolatban természetesen az a helyzet, hogy a konszolidált 2008-ra vonatkozó jelentésben vannak még nyilvánvalóan problémák. A hiba arány tekintetében is és a hiba szint tekintetében is, és az ellenőrzések kapcsán is, azaz, amikor ellenőrizzük, hogy a kiadásokat a tényleg megfelelően költötték el, azért vannak hibák a strukturális alapok és a kohéziós alapok területén egyaránt. Hát ezeken a területeken valószínűleg mindig is lesznek problémák, ezek a legnehezebb területek. Egyrészt tehát itt van a hiba, szint a hiba arány, ahol problémák vannak, Másrészt pedig az előző jelentésben a jogalap nélkül kifizetett kiad, kifizetések területén, amiket szeretnénk visszafizettetni, hát itt is elég nagy a gond, a vissza fizetetési mechanizmusok sem működnek mindig megfelelően. És a válság éveiben Természetesen nyilvánvalóan az a tendencia, hogy a kormányok a bevételeket növelni szeretnék, és ezért ezeket a kvótákat úgy próbálják elkönyvelni, hogy ez jól mutasson a könyvekben. A tagállamok elég sok területen nehezen fizetik vissza a jogosulatlanul kifizetett összegeket. Elég fontosnak tartom azt, amit Kalasz alelnök úr is többször elmondott, és ezt a véleményt mindenképpen támogatnunk kell, tehát erősíteni kell ezeket a visszafizettetési mechanizmusokat. És megpróbáljuk pontosabban eh, elvégezni a konszolidációt ott, ahol ez még nem valósult meg. Ez eh, különösen lényeges eh, a, azon összegek tekintetében, akik, amelyeket a közösség szeretne visszaszerezni, mert jogosulatlan volt a kifizetésük. Messze vagyunk még az ideális megoldástól. A az hiba szint, a hiba arány azonban szeretném nyomatékosan kijelenteni, lényegesen alacsonyabb, mint a múltban volt, de még mindig nem felel meg annak a célnak, amit eredetileg terveztünk. Azután a külső tevékenységekre rátérve, itt vannak már veszélyesnek nevezhető tendenciák. A kutatás területén jelentős előrelépés történt, de azért eh, itt is, ez a terület is eh, a negatív eh, netto aktívák területére sorolható. És szeretném azt is megemlíteni, hogy itt a mezőgazdaság az az a terület, ahol egy nagyon jelentős előrelépés történt. Hölgyeim és Uraim, tehát kérem, amit most elmondok, azt tekinték csak ideiglenes, előzetes megjegyzéseknek, mert ahogy jeleztem, nagyon későn kaptam meg a dokumentumot, nem volt időm arra, hogy ezt alaposan tanulmányozzam, és ezt természetesen kérem, hogy vegyék figyelembe. Grasszel képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentést a beszámolót, és még egyszer szeretnék a jogosítatlan kifizetett összegek problémájáról valamit mondani. Nagyon ellentmondásos itt ez az egész rendszer és hogyha a 106 és az azt követő pontokat nézzük, akkor megint csak felmerül ez a számszaki probléma. Ezt a számszaki problémát, azaz azt, hogy a főigazgatóságoktól különböző számok érkeznek, szeretük volna megoldani. Az elmúlt években ezzel foglalkoztunk, a számvevőszék is késznek mutatkozott erre. Most szeretném megkérdezni, hogy hol tartanak ezekkel az erőfeszítésekkel, és mikor azt számíthatunk arra, hogy ellentmondás mentes számok érkeznek a főigazgatóságtól. Itt a 106. oldalon vagy pontnál is látják, hogy nagyon ellentmondásosak még mindig a számok. A kérdés az, hogy a visszafizetetésekkel kapcsolatban mikor lesznek ellentmondásmentes egyértelmű számok? Ez az első kérdésem. A második kérdésem a visszafizetendő összege nagyságát illeti. Itt sehol nem láttam konkrétan egy ilyen számot, tehát az egyes alapok a kapcsolatban mikor és hány százalékot kitevő összeget kell visszafizettetni. Itt az OLAF, a csalás elleni hivatal esetében, illetve az agrárlapoknál elég magasok az arány számok. Hogyha valaki az EU-tól jogosvetlenül kap pénzt, akkor elég nagy jogos, valószínűségek mindig annak, hogy ezt a pénzt megtartatja, és nem, szerzi, nem szedik vissza tőle. A kérdés tehát nagyon örülnék annak, hogyha megkapnám ezt eh, az információt utólag, hogy hány eh, százalék az egyes alapoknál az az arány, amit vissza kell fizettetni, vissza kellene fizettetni a közösségnek. És a strukturális alapoknál nem jön össze nekem két szám. Az egyik a hat oldalik, hatodik oldalon alul a 3,3 milliárd euró, és az 1,58 milliárd euró, ami a 106. oldalon van. Lehet, hogy az összegek azért eltérőek, mert az 1,1 milliárd ugyana, nem ugyanarra az időszakra vonatkozik. Tehát mindegyik szerintem a strukturális alapok 2001-2006 közötti időszakát jel, kellene, hogy jelezik, és mégis eltérő a két szám. Honoré Audi. Köszönöm szépen, Ódi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Taver úrnak ezt a rendkívül pontos előadást, beszámolót, és egyébként a konszolidált számlák melletti feljegyzések azt mutatják, hogy itt rendkívüli jó javulást értünk el. Az éves számlákat nem fordították le. Kérdezem, hogy legalább néhány nyelvre le lehetne ezeket a dokumentumokat fordítani azért, hogy a parlamenti képviselők és az állampolgárok kicsit elmélyedhessenek bennük. Ami a szalapokat illeti, rendkívül hosszú itt a mentesítési eljárás, és kérdezem, hogy a jövőben nem lehetne együtt tenni valamit azért, hogy ezt a mentesítést egy év keretén belül meg tudjuk oldani. Kérdezem egyébként azt is, hogy a konszolidált számlákat nem lehetne előrehozni, nem július közepén megkapni, hanem egy kicsit hamarabb. Ahogy ez a nagy ipari csoportok esetében történik, ezek legalább annyira bonyolult számlákkal dolgoznak, mint mi. Kérdezem, hogy ez technikailag megoldható-e. Ami pedig a szalapokat illeti, a 2008-as számlákat a pénzügyi válság idején készítették. Kérdezem, hogy ennek volt-e hatása a kimutatásokra. Hallottam megjegyzéseket a múlt évben feltett kérdésekről, ami a negatív nettó aktívumokat illeti. Köszönöm Tavern úrnak és szolgálatainak a technikai üléseket, amelyeknek célja az volt, hogy véleménycserét folytassunk e témában. Be kell mondjam, hogy az unió konszolidált számláit nem tudom itt úgy felfogni, hogy itt negatív aktívumok mutatkoznak, 50 milliárd euró, ha jól emlékszem, ami pedig a kifizetéseket illeti, ezeket nem számszerűsítették. A lényeg az, hogy ami a személyzetet illeti, ez megtörténik, viszont a tagállamok esetében nem. Én nem vagyok itt teljes mértékben szakértő, de úgy érzem, hogy a, az óvatosság, a prudencia elve a tagállamokban hiszen azért a tagállamok fizetőképes adósok. Nem tudom, hogy itt miért vannak mégis bizonyos hiányosságok tagállamok esetében. Vannak bizonyos szabályok, a tagállamoknak személyzeti költségei is felmerülnek, ez benne van a számláinkban, de hogyha ez 11%-át teszi ki a kiadásoknak, ezeket mi nem tartjuk meg, hanem ezeket újból visszaadjuk a tagállamoknak. Összefoglalom, én azt javaslom, hogy talán kellene egy nyugdíj alapot létrehozni azért, hogy kötelezzük a tagállamokat arra, hogy ebbe befizessenek. Itt 4 milliárd eurós emelkedés volt két év között, és 40 milliárdról van szó én azt szeretném megkérdezni, hogy az EU, vagyis szeretném megkérni, hogy az EU ezeket az összegeket szerezze vissza. Ami a Galileót illeti, most még csak a kutatásokról van szó, ezeket ezeknek a számláit készítették el, vagy kimutatásait, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy a Galileo a miénk, akkor szerintem ezt könyvételi szempontból is ki kellene mutatni, tükrözni kellene. Egyébként a melléklet erről szól. A másik, az, ami a BE itt illeti, az Európai Befektetési Bankot, a kauciók esetében hogyan tudják ezeket a könyvekben megjeleníteni, hiszen nem lehetne ezt indirekt szubvenció esetében megjeleníteni, hiszen ez 100-200 millió eurót tesz ki a BEI esetében. Köszönöm. Andreas Jan képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Tavern úrnak, hogy e- bemutatta a számvitelt. Amikor nem volt felelős a 2009-es tranzakcióikért, ennek ellenére el tudta ezt készíteni, hiszen Gray, Gray úr felelt ezekért. Ugyanakkor megnézve ezeket a Európai Uniós megállapításokat az eszközökre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy az előfinanszírozás jelentősen növekedett a tavalyi évhez képest. Az előfinanszírozás gyakorlatilag olyan pénz, ami kikerül a költségvetésből. Szeretném Tavern urat megkérni, megkérni arra, hogy magyarázza meg, hogy miért növekedett ez. Illetve a másik kérdésem, hogy szerinte a számok teljesek-e, hiszen ezek a számok az egyes főigazgatóságoktól származnak. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Tavernónak adom meg a szót a bizottság részéről, hogy választ adjon a kérdésekre. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ami a behajtásokat illeti, szeretnék a számlák hatos, feljed, hatos pontjára utalni, hatos jegyzetre. Talán túlságosan részletesen ismerteti azt, hogy 2008-ban milyen behajtási határozatok születtek. Nem minden van benne a kimutatásokban, mert a szabályzat szerint ezeket a tagállamok fizetik, és azután ezeket más célokra fordíthatják, átirányíthatják. Gessler asszony számokat említett, számadatokat. Ezek a két nagy időszakra vonatkoznak, és ez a behajtott összegeket mutatja, viszont itt voltak pénzügyi kiigazítások, viszont ezzel kapcsolatosan nem született bizottsági döntés. Úgyhogy ez okozhatja első látásra a zavart. Odi úr, jövő héten jelennek meg az auditált számlák és kimutatások megfelelő nyelveken. Ami a konszolidált számlákat illeti, ezek júliusban jelennek meg. Kérdezte, hogy három hónappal előre hozhatnánk-e. Valóban az idegenes számokról, számadatokról és számlákról, amelyek március 31-én születnek meg, lehetne vitát folytatni, hiszen akkor tisztázni tudnánk bizonyos kérdéseket, főként arra az időszakra nézve, amikor a számbevőszék jelentése megjelenik, és ez azt jelenti, hogy sokkal mélyebben megismerhetnénk ezeket a pénzügyi kimutatásokat, addigra, ameddigre a bizottság elé kerülnek. Viszont márciusra nem sikerül ezt elkészíteni, mert addigra minden intézmény elkészíti az idéglenes számlákat, viszont a végleges véleményét később készíti el a számbevőszék. A pénzügyi válság volt-e hatással a 2008-as kimutatásokra? Igen. Egyébként Andreas úr is tud erről nyilatkozni, aki az előfinanszírozással foglalkozik. Miért volt ez így? Azért, mert társfinanszírozás történik itt a különböző fellépések esetében, és a különböző államok, régiók, privát partnerek egy részét nyújtják a finanszírozásnak, van, amikor a többségi részét, van, amikor a közösségi finanszírozás kevesebb, mint 50 százalék. A válság és annak szükségessége, hogy az államok fontos összegeket mobilizáljanak, például a pénzügyi válság megoldására, talán, de ezt hangsúlyozom, talán magyarázat arra vonatkozóan, hogy jelentős késedelem volt a projektek kifejlesztésébe, kialakításában. A, kif, a kiadások, a prefinanszírozás növekszik, mert ezeket nem használják fel, és ez a fontos cash flow tulajdonképpen egy ideig felhasználatlan. És éppen ezért ez 2008 elején magas, de 2009-re csökken, és majd meglátjuk, hogy a 2009-es kimutatások kicsit eltérőek lesznek, de ezt majd november elején tudjuk megnézni. Ami pedig a negatívumokat illeti, csak a nemzetközi standardokat tudom a köz szférára alkalmazni, különben a bíróság kritikálna, ez a bizottság is kritizálna engem, és a mentesítésnél is probléma lenne meg kell mondjam, hogy ez nem igazán irigyése méltó helyzet. A lényeg az, hogy én alávetem magam a szabályoknak, ott vannak a feljegyzések, ezek mutatják, hogy a garancia reális, valós a tagállamok esetében. Nem lehet itt a biztos kiadásokat ábrázolni egyébként, ezeket a kiadásokat, adósságokat éves költségvetés alapján finanszírozunk, ugyanígy van ez a FEOGA, vagyis az EMGA esetén, mezőgazdasági alap esetén, ami egyébként a státusz legutolsó reformja idején történt, ebben én is részt vettem, itt a nyugdíj alapra gondolok, itt nagyon nagy nehézségek vannak, tudni kell azt is, hogy hogyan fektessünk ebbe be, hogyan kezeljük ezt az alapot, és a közelmúlt eseményei alapján nem vagyok biztos abban, hogy minden garantálja nekünk az, hogy ez pénzügyi téren biztosabb lenne, mint a szolidáris finanszírozás, amiben 27 tagállam vesz részt. Ami a Galileót illeti, a tulajdon átcsoportosítás okozza a mostani helyzetet. Ez még nem történt meg, ezt még nem írták alá az Ignosz esetében. Az első fázis már megtörtént, Galileo esetében 2010 vagy 2011 a várható időpont, ami pedig a BEI garanciáját illeti, Európai Beruházási Bank, ez a mérlegen kívüli helyzet, egyébként itt minden átlátható, és a megegyezés szerint ezeknek az információknak a jegyzetekben, és nem pedig a számlákban kell megjelenniük. Megkérdezték, hogy miért írtam alá a kimutatást akkor, amikor ez még csak idéglenes volt. A kollégám március 31-én aláírta, azután én átvettem ezt az egész ügyet, és végül is megállapítottam, hogy a szabályoknak megfelelően történt ez, és végül a végleges, végleges kimutatás megtörtént, és azt aláírtam a pénzügyi költségvetési rendeletnek megfelelően. Az összegeket megelőlegezzük az államoknak, cash flowként, és ez az eredmény számlában jelenik majd csak meg, és ezért olyan magas a gazdasági eredmény ebben az évben. Elégedett vagyok a számlokkal, és viszonylag elégedett vagyok, hiszen fair képet adnak az összes elemről. Én ezeket aláírtam, ezeket a kimutatásokat, és nincs szándékomban megváltoztatni a véleményem. Köszönöm. Köszönöm, Grász képviselő. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék még egyszer feltenni, mert úgy tűnik, hogy nem kaptam rájuk választ, és lehet, hogy nem túl bölcs ezt még egyszer feltenni, de azért felteszem. Az előfinanszírozás kapcsán a számvevőszegi jelentésből tudjuk, hogy a 2008-as 11,8 milliárd kifizetésből, a struktúrális alapokból 11,7 milliárd előfinanszírozás volt. Tehát ez egy hatalmas nagy arány. A Kokobú szakbizottság küzdött az ellen, hogy megváltozták a szabályokat, azaz, hogy most már százszázalékos előfinanszírozásra is lehetőség van, hát akkor ezt már nem nevezhetjük előfinanszírozásnak még mielőtt bármi kézzelfoghatóvá válik egy projekt kapcsán, az egész összeget kifizetik. Gondolom, hogy a következő években nagyon sok problémánk lesz emiatt erre szerettem volna még egyszer felhívni a figyelmet, tehát az előfinanszírozással kapcsolatos problémára. Azért is figyelünk erre oda nagyon, mert ez már a jövő problémája, a holnap problémája és erre szeretünk volna mindenképpen felhívni a figyelmet, és szeretnénk majd erre visszatérni a megszokott alapossággal, és erre újra és újra fel fogom hívni a figyelmet. És szeretnék még egy kérdést feltenni, nyilván ez talán elkerült a figyelmét, már az előbb is feltettem. Mi a helyzet a visszafizettetések kapcsán az, ez a séma, amit létrehoztak, mikor lesz, mikor fog úgy működni, hogy ellentmondásoktól mentes számokat kapunk? Ezt a kérdést tettem fel az előbb is. Hogyan eh, tudjuk egy kicsit, eh, tudunk egy kicsit nagyobb rendet teremteni ezen a területen? Itt 10-11 százalék jogosulatlan kifizetett arányok vannak a strukturális alapoknál, ez 4 milliárd euró évente, hát mikor kapjuk ezt vissza? Nagyon fontos ez a kérdés, és ezért már az is előrelépés lenne, hogyha kapnánk egy olyan statisztikát, tagállamokra lebontva, hogy az egyes tagállamoknak mennyi pénzt kellett volna visszafizettetni, és mennyit sikerült nekik ebből visszafizettetni. Azt hiszem, hogy előrelépés lenne, ha lenne egy ilyen kimutatás. És azt kérdezem még egyszer, hogy egy ilyen statisztikát nem lehetne -e végre egyszer elkészíteni és nekünk átadni, mert segítene abban, hogy a visszafizetetés kapcsán sokkal céltudatosabban tudjunk eljárni, mint ahogy ezt eddig sikerült. A szabályokat tulajdonképpen megöljük azzal, hogy egyik szabály sem működik az Európai Unióban és úgy tudjuk, hogy hol vannak a problémák. Ezt a három kérdést szerettem volna tehát még egyszer feltenni. A visszafizetési mechanizmusok kapcsán meddig jutottunk, azután a statisztikák tagállamokra lemondva, a tagállamok ehm, is ehm, jól ismerik azt a jelenséget, amiről az előbb hallottunk, hogy az eszközöket más projektekre ehm, síbolják át, és az is támogathatatlannak bizonyul azután. Valódi. Köszönöm, Ódi képviselő. Très, très brièvement, sur les garanties BE. Egész röviden, ami a BEI garanciákat illeti, láttam a 17 milliárdot, de itt arról volt szó, hogy hogyan lehet finanszírozni a kauciókat. A kauciók 0,5 és 1 százalékos értéket képviselnek a tőzsdéken, és itt végül is a forrás veszteségről van szó. Itt felvetettem a kiszámítás problémáját. A lényeg, hogy ezt megjelenítjük-e a kimutatásokban, ezt a pénzügyi veszteséget, vagy pedig ezt a szubvenciót a bank által. Köszönöm. Köszönöm, Tavern úr, a szó. Merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr. Gressler asszony, a prefinanszírozás, előfinanszírozás és a közös finanszírozás. Ennek nincs a kiadásokra hatása, mert itt csupán megelőlegezésről van szó egy-egy összeg esetében. A közös vagy társfinanszírozás azt jelenti, hogy itt a közösségi részvételnek van egy plafonja. Egyik oldalon van egy pénzügyi eljárása, másik oldalon pedig ezt ellentételezzük. Ami pedig a 10-12 százalékot illeti, a DAS-ban a 2007-es kimutatások esetében ez megjelent. Ez mit jelent? A bíróság ezt a hiba százalékot végül is észrevette, és ezt az egész EU vonatkozásában állapította meg, nem csak egyes államok esetében. Ezt egyébként az elfoglalt statisztikai és reprezentatív módszerek esetében alkalmazzák, de ez egy-egy tagállam esetében nem reprezentatív. Hogyha ön a tagállamok esetében kíván ilyet, ez a strukturális alapok éves jelentésében benne van, de a kimutatásokban nem ott. Évenként megtalálja ezeket a statisztikákat. Ezt nem lehet egyébként a bíróságnak felhánytorgatni, hiszen a bíróság egy mintavétellel él, és ezt az egész unió vonatkozásában végzi el. Megértem én a visszafizetési gondokat, amelyeket ön felvetett, ezen dolgozunk, és figyelembe vesszük a strukturális alapok esetében ezt a, a problémát. Október 28-án jelentést fogadtunk el, és lesz egy másik január elejére és ami ezt a kérdést illeti, erre lesz alkalma önnek visszatérni egy-egy tagállam teljesítményére a strukturális alapokon belül. De itt nincs ellentmondás a bizottság és a közösség szintjén a konszolidált számlák, kimutatások vonatkozásában, itt az egész unió esetében. Odi úr, attól félek, hogy a BEI-nek valóban ajándékot adunk, vagyis a kauciók finanszírozását nem veszük bele a kimutatásokban. Ez még a múltban született, ez a jogszabály, és itt nem tudunk, mint végrehajtó bizottság ezzel kapcsolatosan mi magunk lépni. Köszönöm. Köszönöm, Andreas képviselője szó. Thank you, Chairman. I can... Köszönöm, elnök úr. Vissza szeretnék térni az előfinanszírozásra, és szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy 45%-át képviseli ez az eszközöknek, 33%-át a költségvetésnek. Nem tudom elfogadni, Tavernor, hogy ön azt mondja, hogy az előfinanszírozásnak semmi köze a kiadásokhoz, és nincs semmi hatása rá. Ez tényleges kiadás, amit előre kifizettek. És nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy a megfelelő dokumentáció, ami alátámasztja ezt a támogatást, vagy ezt a finanszírozást, az, az megszülessen. Hatalmas összegről van szó, és olyan területeken költik el ezeket a pénzeket, ahol a számvevőszék a legmagasabb szintű hibaarányt találta, vagyis strukturális alapokról van szó, és a vidékfejlesztésről. Úgyhogy nem hiszem, hogy csak szemet hunyhatunk, és elfogadhatjuk azt, amit ön mond, hogy ennek semmi köze a kiadásokhoz, nincs arra hatása. Köszönöm, Grasslot képviselő. Köszönöm. Igen, ez a hátrány, hogyha van idő elég, akkor sok minden eszünkbe jut. Köszönöm a választ, de szeretnék arra is utalni, hogy a költségvetés ellenőrzését mi nagyon komoly feladatnak tekintjük, és ha magamról is beszélek elsősorban, akkor azt mondom, hogy nagyon alaposak próbálunk lenni. Most, hogy véletlen szerűleg mire bukkan rá az ember. A 2008-as strukturális alapokra vonatkozó e, jelentés ellenőrzése e, nagyon nehéz feladat. E, az Annual Activity Report van itt a kezemben, a mezőgazdasági főigazgatóság éves jelentése, és itt a hiba arányt vizsgálva 300 oldalt kellett elolvasnom. Most azt az egy oldalt valaki megtalálja, ahol a lényeges információ van, annak gratulálni lehet, most nekem sikerült ezt megtalálni de ez nem mindig ilyen könnyű. Hogyha az éves tevékenységi jelentéseket nézem, akkor ezek több mint 5000 oldalt tesznek ki az összes főigazgatóság összes jelentése, tehát erről hosszasan, hosszas dal tudnék énekelni, hogy mennyire nehéz megtalálni valamit. Persze mindig nagyon jól bevált módszer, hogy olyan dömpinget, annyi oldalt zúdítunk a képviselőre, hogy ember legyen a talpán, aki valamit abból ki tud bányászni. Ezért őszintén azt kérem, mint kis képviselő itt a nagy, hatalmas Európai Bizottsághoz fordulva, hogy segítsen nekünk mégis ezt a munkát, és kompakt formában, alapokra lebontva próbálják nekünk átadni az információkat, tagállamokra lebontva, hogy meg tudjuk találni, hogy hol van probléma. Liberacki kollégát már most kérném, hogy a jelentésében is említse meg ezt a kérelmet. Máskülönben nem tudunk előre jutni. És az Európai Uniót, hogyha azt akarjuk, hogy egy viszonylag rendesen működő igazgatása legyen, ami segít az, a tagállamainak, és segíteni akarunk az Európai Bizottságnak is, hogy az európai eh, jog, eh, jogszerűség eh, megvalósuljon. Ezért lehet, hogy kicsit szerencsétlen a dolog, hogyha nagyon szorgalmasak vagyunk, akkor sem tudunk minden adatot, jelentést feldolgozni. Ezért őszintén kérem, hogy még egyszer alaponként egy külön kinyomtatott kis anyagban koncentrálva jutassák el nekünk ezeket a számokat. A lényeg az, hogy egy helyen találjuk meg az összes információt. És azt hiszem, hogy a számvevőszék is örülni ennek, mert tudjuk, hogy a számvevőknek is pont ugyanez a problémája. Köszönöm. Liberaszki képviselő. Dziękuję bardzo. Zgodnie z przewidywaniami najwięcej naszej emocji... Köszönöm, elnök úr. a kohéziós és strukturális alapokra vonatkozóan szeretném elmondani. Ezek a legfontosabb témák jelenleg. Szeretném a bizottságot felkérni arra, hogy a következő kérést vegyék figyelembe. Egyrészt egyszerűsítés már létezik a projektek előfinanszírozása területén. A döntéshozatali eljárást egyszerűsítettük, és a kormányok és a tagállamoknak a felelőssége kevesebb lett. Igen, igaz, hogy a tagállamok az egyszerűsítésnek köszönhetően költségvetési bevételként kezelik ezt az összeget, és így a költségvetési deficitjük csökken. Egyébként pedig felesleg merülhetne föl. Ugyanakkor költségvetési korlátozások miatt a tagállamok a saját hozzájárulásukat nem mindig teljesítik, és végül is a pénz nem kerül el a kedvezményezetekhez. Úgyhogy a nem felhasznált pénz összeg az csak növekedni fog. Tudjuk, hogy a bizottság előtt van néhány ilyen téma, amikről tárgyalnak a tanácssal. És szeretnék én is csatlakozni az a kérdéshez, amit korábban már egy kolléga feltett. Főigazgató úr, Kálasz úr. És csatlakoznék most eh, ahhoz is, amit Grassle asszony mondott. Eh, az elemzésnél meg kéne vizsgálnunk, hogy meg lenne a lehetőség arra, hogy ezeket a pénzeket visszafizetessük. És ha ez igen, ha erre igen a válasz, akkor most kell cselekedni azért, hogy ezt a pénzt vissza tudjuk szerezni. Úgyhogy kérem adjon választ erre a konkrét kérdésre. Elnök, köszönöm. Öné a szó. Merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr. Ami az előfinanszírozások Mennyiségét illeti, ezt könnyen meg lehet magyarázni, új törvényhozói időszak elején vagyunk, 2007-2013, és a kérdéses költségvetési vagy pénzügyi év igen nehéz időszakot jelent. Éppen ezért az előfinanszírozás összege igen magasak a strukturális alapok elejében a 2007-2013-as szakaszra vonatkozóan. A végrehajtási időszak és idő igen hosszú ezen projektek esetében. Sokszor egy-egy időszak um, elejéhez képest tíz évvel később fizetünk ki bizonyos összegeket, hogyha lezárul egy szakasz, akkor a kifizetések még nem zárulnak le. Nem sokára a számbevőszék erről megnyilatkozik, és most a bíróság mintavétellel élt a sukrális alapok esetében, és ez a 2006 os időszakra vonatkozik. Meg kell érteni, hogy itt mindenképpen jelentős time gap van, vagyis időbeli eltérés a politikai döntések, az elkötelezettségvállalás és a végrehajtás, majd pedig a végrehajtás kontrollja vonatkozásában, hiszen a kontroll csak a végrehajtás után következik be. 2008 még korai szakasz, figyelembe véve a 2007-es, 2013-as megvalósítás vonatkozásában a strukturális alapok esetén, és Zseszler asszony természetesen kötelezem magam arra, hogy megadjam önnek a számokat, amelyeket ön keres, számadatokat, ezt meg fogjuk keresni, és el is fogom önnek jutatni másik kérdés. A kormány nem finanszíroz, lehet, hogy nehezen tud társfinanszírozó lenni, de most ez az előlegek esetében veszélyt jelent, és az előfinanszírozást nem sikerül visszaszerezni. Ma semmi nem mutat arra, hogy december 31-én 2008-ban, amikor lezárjuk a kimutatást, a beszámolót, akkor megvizsgáljuk természetesen a szabályok szigorú alkalmazását, és a végrehajtás. A számbevőszék egyébként követeli a bizottságtól, hogy szigorúan ellenőrizzen, és mindezt a tanács határozatai és az alapvető jogi aktusok alapján végzi el, megnézi, hogy az államok hogyan használják fel ezeket az összegeket, esetleg reaffektálják. Egyébként nem a bizottság szerzi vissza ezeket a pénzeket, hanem van egy sor intézkedés, és ezek benne vannak az alapvető jogi aktusokban. Ezzel kapcsolatosan a bizottság nem vonhatja ki magát itt az előírások alól. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Pont időben fejeztük be ezt a témát. Üdvözlöm a számövőszék elnökét, Káldeira urat. Ahogy mondtam, Buzek elnök úr kérte, hogy a meghallgatást helyezzük későbbi időpontra, de így is elég időnk van arra, hogy nyugodtan meghallgassuk Káldeira urat, illetve utána a Kállász biztos urat, illetve Liberászki előadót, és utána fogom megnyitni majd a vitát. Mielőtt átadnám a szót az elnök úrnak, Áldeira úrnak, elmondanám, hogy pénteken megállapodásunknak megfelelően pénteken kaptam meg a 2008-as évre vonatkozó beszámolót, és szeretném személyesen is kiemelni azt, hiszen végigolvastam ezt a munkát, és szeretném elmondani a személyes véleményemet is, hogy kiváló jelentést készítettek úgy gondolom, hogy ebben az évben nagyon jól dolgoztak, és a, a számvevőszéknek az elemzését abszolút elfogadhatónak tartom. Kritikus megjegyzések is szerepelnek ebben, de nagyon pontos elemzést végeztek az egyes alapok, strukturális alapok, kutatási alapok, közlekedési energia alapok, tagállami alapok és hasonlóan más államok rendelkezésére áll a például humanitárius segítséget nyújtó alapoknak az elemzését teljesen teljesnek tartom. Úgy gondolom, hogy a költségvetési kapcsolatban, költségvetés ellenőrzésében nagyon részletes, jó elemzést végeztek. Erre a jövőben is szükség lesz, és még egyszer szeretném kiemelni, hogy az is nagyon fontos, hogy a számvevőszék ezen a kényes területen teljesen függetlenül, önálló, autonóm módon dolgozhasson az Európai Unió és az összes Európai Uniós állampolgár érdekében. Pontosan, szigorúan kell, hogy figyeljék a közalapok felhasználását ellenőrizniük. Nem csak intézményi, európai intézményi, hanem tagállami pénzről is szó van. Öné a szó. Nagyon köszönöm. Dimitristis úr, köszönöm a bevezető kedves szavait. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma lehetőségem van arra, bemutassam önöknek az Európai Számvevőszék éves jelentését a 2008-as költségvetés végrehajtásáról, illetve az Európai Fejlesztési Alapok jelentés, éves jelentéséről. Most áll először módonban a választások óta, hogy az önök bizottsága előtt megszólaljak, és megismerkedhessem az új tagokkal. Szeretném megragadni az alkalmat, és gratulálok minden képviselőnek a megválasztásához, és Dimitris úrnak elnökké történő megválasztásához. Ahogyan tudják, idén teljesen más kontextusban készült el a jelentésünk, mint az előző években. 2008-as évre sokáig úgy fogunk emlékezni, hogy ez volt az az év, amikor az Európai Unió minden tagállamára és az unió költségvetésére jelentős hatást gyakoroló pénzügyi és gazdasági válság kezdődött. A számvevőség jelentései, véleményei ebben az összefüggésben egyre fontosabb szerepet töltenek be. Emlékeztetnek arra, hogy milyen problémák állnak fenn a pénzügyi irányítás területén, és milyen intézkedések történtek, milyen kihívások maradtak még megoldatlanul. A hozzászólásomban a legfontosabb az idei éves jelentésben megfogalmazott üzeneteket szeretném összefoglalni. Négy ilyen lényeges üzenetet találunk a jelentésben. Először is az unió beszámolója most már másodszorra megbízhatónak minősíthető. Másodszorban a szabálytalanságok általános szintje az utóbbi években mindig is csökkent, és most is ez a helyzet de azért néhány területen, különösen a kohézió területen továbbra is magas a szabálytalan kifizetések szintje. Harmadsorban a szemvevőszék ajánlásai továbbra is érvényesek, már a múltban is a rendszerek tökéletesítését kértük. És végül az egyszerűsítés továbbra is prioritás, de azért itt óvatosaknak kell lennünk. Most röviden az említett négy fő üzenetről szeretnék szólni. Először nézzük meg a beszámoló megbízhatósága. A szemvevőszék idén is hitelesítő véleményt ad a beszámolóról megállapítja, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból híven tükrözi az európai közösségek pénzügyi helyzetét 2008. december 31-ével, hiszen ekkor ért véget a pénzügyi év a gazdasági események. Ez persze nem jelenti azt, hogy a beszámoló vagy a beszámoló mögött álló rendszerek tökéletesek. A számvevőszék hangsúlyozza, hogy több főigazgatóság számviteli rendszerében vannak hiányosságok, amelyek veszélyeztetik a pénzügyi információk minőségét. Bár a lényeges hibákhoz ez nem vezetett a konszolidált évi beszámolóban, de azért a bizottság jó lenne, ha kellő figyelmet szentelne a számvevőszék által feltárt, feltárt gondokra. A tranzakciók jogszerűségével, szabályszerűségével kapcsolatban a megalapításunk az, hogy a szabálytalanságok általános szintje az utóbbi években csökkent a költségvetési gazdálkodás javulásának köszönhetően, de a kockázat egyes területeken továbbra is túl, túl magas. A korábbi évekhez hasonlóan a bevételekről és a kötelezettségvállásokról most is hitelesítő véleményt adunk. Viszont a kifizetések területén vegyes a kép. Évről évre vannak azért pozitív változások. Az oktatás állampolgárság, valamint az igazgatás és egyéb kiadások fejezetekről hitelesítő véleményt adott a számvevőszék. Ezen a területeken a hibarány 2% alatt van. Az oktatás és állampolgárság terén ennek oka elsősorban az előlegek magas arányában keresendő, kevesebb hiba fordul ezekben elő, mint a közbenső és a záró kifizetésekben. Azonban továbbra is csak részben tekintetők hatékonynak ezek a rendszerek. Az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos rendszerek eh, tekintetében idén is megalapítottuk, hogy a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően működnek. A mezőgazdaság és természeti erőfően most ad először korlátozó véleményt a számvevőszék. Megalapítja, hogy a kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek voltak eh, a vidékfejlesztés kivételével. Beslésünk szerint ebben a csoportban most először maradt 2% alatt az általános hiba szint, ami csökkenés az előző évekhez képest. Azonban a vidékfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra eső becsült hiba szint továbbra is magasabb 2%-nál, bár még mindig alacsony, mint az, alacsonyabb, mint az előző években. A vidékfejlesztéssel kapcsolatos felügyeleti és kontrollrendszerek eh, hiányosságainak nagy szerepe volt abban, hogy a számvevőszék a mezőgazdasággal kapcsolatos rendszereket csak részben ítérte eredményesnek, annak ellenére, hogy az IIER eredményesen mérsékli a szabálytalan kiadások kockázatát. A, az tranzakciókban feltárt hibák miatt a hatodik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramról korlátozó véleményt adott a számbevőszék. A kohézió, kutatás, energia és közlekedés, külső támogatás, fejlesztés és bővítés területeken a számbevőszék továbbra is elutasító véleményt ad, mert megállapításai szerint lényeges hibák vannak ezen a területen eltérő mértékben. A kohézió, a második legnagyobb terület, a költséget is majdnem egyharmadát teszik ki, és itt van a legtöbb hiba. A számvevőszék becslése szerint a teljes kifizetett költség térítések 11%-át nem lett volna szabad kifizetni. A korábbi évekhez hasonlóan úgy találtuk, hogy a 2000 és 2006 között feltárt kohéziós projektek eh, hibái közbenső és záró kifizetésekhez kapcsolódnak. A becsült hibarány jelentős részét támogathatósági hibák teszik ki, tehát a projektek nem feleltek meg a finanszírozási feltételeknek. A másik hiba terület a közbeszerzéssel kapcsolatos. A bizottság azt válaszolta, hogy a korrekciós és visszafizettetési mechanizmusok enyhítik majd a számövőzék által feltárt hibák hatását. De a bizottság nem tudta ezt alátámasztani megfelelően, mert a tagállamok gyakran nem adnak teljes körű megbízható információt a pénzügyi korrekciókról, vagy mert még túl korai lenne értékelni azoknak a folyamatban lévő intézkedéseknek a hatását, amelyek a e, bizottság felügyeleti szerepének erősítésére irányulnak a megosztott irányítással kapcsolatban. A számvészék olyan ügyeseteket is feltárt, amikor a tagállamok nem támogatható kiadásokat új kiadásokkal váltottak fel, amelyek azonban szintén nem támogathatónak bizonyultak. Egy példa erre, egy irányító hatóság egy a bíróság által elutasított ERFA projekt helyébe egy olyan másik projektet állított 5,7 millió eurós bejelentett kiadással, ami szintén nem bizonyult támogathatónak, mert köztudottan nem, mert nyilvánvaló volt, hogy nem érheti el a kitűzött célját. 2007-2013 közötti időszakban a kohézió területén szinte minden kifizetés előfinanszírozás, és ezeknél viszonylag kevés a feltétel. Ezért még túl korán lenne bármit mondani arról, hogy a szabályok, vagy a felügyelet és kontrollrendszerek módosítása 2007-2013 közötti időszakban jár-e olyan pozitív hatással, ami miatt a közbenső és záró kifizetések hiba szintje csökken? A szemevőszék aggodalommal vette tudomásul, hogy késedelmes a e, tagállamok által benyújtott rendszerleírások, az értékelések, ellenőrzési stratégiák jóváhagyása, és ez e, lelassítja a költségvetés végrehajtását. 2008 e, elején 38 százalékban nyújtottak be túl későn dokumentumot a tagállamok a bizottságnak. A kutatás energia közlekedés területén megállapítjuk, hogy bár a lényeges hiba szint továbbra is jelen van, de azért ez a hiba szint csökkent a korrekciós intézkedéseknek köszönhetően. A hibák itt is a hatodik kutatási program nem támogatható személyi jellegű ráfordításai és a visszatérítések problémájával kapcsolatosak. És itt szükség lenne a projekt végrehajtásával kapcsolatos költségek valóságosságának a javítására. A kontrollrendszerek is csak részben eredményesek. Például a kezdeményezettek által benyújtott költségelszámlások mellé csatolni kell egy hitelesítő könyvvizsgálói záradékot. Azonban a könyvvizsgálói vélemény hitelesítő volt, csak nem minden második olyan esetben is, amikor a számbevőszék hibát talált a költségelszámolásokban. És bár az eddiginél szélesebb körre terjesztették ki az utólatos bizottsági ellenőrzéseket, 2008 végéig csak kis számú visszafizettetést kezdeményeztek, és nem szabtak ki szankciókat. A külső támogatás fejlesztés bővítés területen a számvészék megállapítja, hogy jelentős hibák terhelik a kifizetéseket. Megint csak sokszor a kiadások nem voltak támogathatók, szabálytalanságok jellemezték a közbeszerzési eljárásokat az illetékes főigazgatóságok által működtetett rendszerek továbbra is csak részben eredményesek már különböző okokból. Az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozott külső támogatások továbbra is hiányosak. A, inkább a végrehajtó szervek és a delegált szintek esetében. A hiányosságok elsősorban az utólagos, az ex post ellenőrzéssel és a belső ellenőrzéssel kapcsolatosak. Összességben a hibarányok csökkenés mutattak a költségvetési gazdálkodás javulásának köszönhetően. De a jogi keret továbbra is igen komplex, és gondok vannak a kontrollrendszerekkel. A kérdés tehát az, én és uraim, tisztelt elnök úr, hogyan tudnánk tovább csökkenteni a szabálytalan kifizetések szintjét. A számvevőszék válasza erre az, hogy kétféleképpen. Egyrészt tovább le kellene javítani a felügyeleti és kontrollrendszerek eredményességét, és ahol lehet, tovább kellene egyszerűsíteni a szabályokat és előírásokat. És ez vezet el az éves jelentésem harmadik fontos üzenetéhez, azaz javítani kell a felügyeleti és kontrollrendszerek eredményességét. A szabályvészék az előző években is tett ajánlásokat mi szerint tökéletesíteni kell a rendszereket. Ez egy folyamat, és mm, ahhoz, hogy hatékonynak, erényesnek bizonyulnak az intézkedések, idő kell. A számvevőszék a legproblémásabb területeken azt tapasztalta, hogy ezeken a területeken sok túl bonyolultak a mechanizmusok. A 2000-2006 közötti programozási időszak lezárása után tovább kell tökéletesíteni a pénzügyi korrekciók, visszafizettetések mechanizmusát. Az elmúlt években a bizottság jelentős haladást ért el az uniós kiadások felegyületének javításában, de azért még van mit javítani. Azt javasoljuk, hogy a bizottság továbbra is arra törekedjen, hogy a főigazgatásságokon, a felügyeleti konzolrendszerek eredményesebben működjenek. A felügyeleti és kontrollrendszereknek az éves tevékenységi jelentésekben, nyilatkozatokban bemutatott értékelései egységesebbek kellene, hogy legyenek jobban ki kellene emelni a fenntartásokat, javítani kellene a pénzügyi korrekciókkal, visszafizetetésekkel kapcsolatos információk minőségét. És a tagállamok által benyújtott éves összefoglalókból, előzetes nyilatkozatokból, illetve az önkéntes nemzet, nemzeti nyilatkozatok területén is jó lenne az előrelépés. Az egységes belső ellenőrzési keretrendszer kapcsán a cselekvési terv célja az, hogy az intézkedések révén eredményesebbé váljanak a felügyeleti és kontrollrendszerek. A bizottság el kellene, hogy készítsen egy tanulmányt a különböző szakpolitika területeken alkalmazott kontrollmechanizmusokról, a költségekről és a hasznukról. Hiszen ez, egy ilyen tanulmány segíthet megállapítani, hogy a kontrollmechanizmusok költsége hogyan aránylik a hasznukhoz, és esetleg hol lenne megfelelő a kontrollmechanizmusok költségét, várható hasznát átalakítani, a programokat, rendszereket felülvizsgálni. A kontrollrendszereket az eh, az outputokra összpontosítva eh, kellene vizsgálni, eh, és nem az inputokra, az erőforrásokra kellene helyezni a hangsúlyt. Azaz ne a, az ellenőrzések számát próbáljuk meghatározni, hanem azt kellene célul kitűzni, hogy milyen mértékű a szabálytalansági kockázatra kellene hangolni a rendszert, azaz mekkora az elfogadható hiba szint. Tovább kell tehát javítani a felügyelet és kontrollrendszerek eredményességét, de ezzel csak egy bizonyos pontig lehet csökkenteni a szabálytalanságok szintjét, és ennek kapcsán meg kell eh, ismételni a fő megállapítást, tovább kell folytatni az egyszerűsítést. Sok területen ugyanis a magas hibarány a túl bonyolult szabályok és előírások következménye, ezért az egyszerűsítés továbbra is prioritás marad. A számvevőszék a múltban is mindig kihangsúlyozta, és az idei megbízhatósági nyilatkozatában is kiemelte, azokon a területeken alapítottunk meg túl magas hibarányt, ahol a kötelezettségek vagy túl bonyolultak, vagy nem egyértelműek. Ezért az egyszerűsítés prioritás kell, hogy legyen. Gyakran kihangsúlyoztuk már, jól kialakított, világosan értelmezhető, egyszerűen alkalmazható szabályokkal és előírásokkal csökkenthető a hibakockázat. és így lehet egyszerűbb, költséghatékonyabb kontroll intézkedéseket alkalmazni. A mezőgazdaság területén egyébként nagy előrelépés történt az egyszerűsítéseknek köszönhetően. Azért az egyszerűsítéssel is óvatosan kell eljárni, ugyanis a források felhasználására irányuló szabályok kulcs szerepet játszanak, a célok eléréséhez. De ha túl leegyszerűsítjük ezeket a szabályokat, esetleg csökken a kiadások célzott jellege. A kifizetési feltételek egyszerűsítése nem szabad, hogy nem kívánt módon növelje a szabálytalan kifizetések kockázatát. Így például, ha csak az előleg fizetés feltételeit enyhítjük, és így módon több ilyen kifizetésre kerül sor, akkor megnő esetleg annak a kockázata is, hogy rendeltetés ellenesen fogják felhasználni a forrásokat, ha nem eredményesek a kontrollrendszerek. Elnök úr, tisztelt képviselők, a számvészéki jelentés főbb megállapításait próbáltam összefoglalni. Természetesen ez a jelentés a számvevőszék munkájának az egyik fő eredménye, de nem az egyetlen. Ezen a héten a számvevőszék teszi a külön éves jelentéseit az uniós szervekről, ügynökségekről, és már 15 külön jelentést készítettünk olyan különböző területekről, mint az uniós élelmiszer segély rászorulóknak, vagy a bizottság pénzgazdálkodási tevékenysége. Ezek a jelentések nem csak arra mutatnak rá, hogy hogyan lehetne a szabálytalan kifizetések szintjének további csökkentésével javítani az uniós pénzgazdálkodást, hanem eh, tágabb eh, értelemben vett kérdéseket is felvet, ami az egyes szakpolitikák tervezésével függ össze. Csak két példát hadd említsek. Eh, a tej termék piac szabályozási eszközőiről szóló különjelentés példa arra, hogy az ilyen eszk- szakpolitikai eszközök alkalmazása nem mindig szavatolja a tágan értelmezett célok megvalósítását. Vagy egy másik példa, a kiválósági hálózatok és integrált projektek a közösségi kutatási politikában című jelentésben rámutattunk arra, hogy milyen gondokat okoz, ha egy kiadási programban hiányzik az egyértelmű beavatkozási logika, vagy a teljesítménymutatók. A bizottság tehát a számövőszék megállapításaira kellő figyelmet kellene, hogy fordítson, eh, amikor az új pénzügyi eh, keretekre vagy a költségvetési reformra irányuló javaslatokat dolgoz ki. A számövőszék egy nyilvános dokumentumban készül összegezni a jelentésének fő megállapításait, ezzel próbáljuk segíteni a parlament és a bizottság munkáját az uniós pénzgazdálkodás javításának érdekében. Hát Ebben az anyagban majd leírjuk, hogy hol lát a számövőszék legtöbb lehetőséget a szabálytalanságok csökkentésére, a pénzgazdálkodás javítására. A Lisszaboni szerződés után több ponton meg fog változni az unió működése. Ezek érintik a bizottság és a parlament szerepét, feladatkörét az uniós pénzeszközök felhasználásában, felhasználásával kapcsolatban. A változások majd befolyásolják a számvevőszék munkáját is, hiszen E, várhatóan javul az elszámoltathatóság, az átláthatóság, és ezen nő majd a polgárok unióba vetett bizalma. Elnök úr, tisztelt e, bizottsági tagok, e, talán nem túlzás azt mondani, hogy fontos állomás ez a mostani, és lehetőségünk van újabb reformra. Miután Barozó úr megerősítették bizottság elnöki tisztében, lezárultak az európai választások, új parlamenti elnökünk van, sor kerül hát talán a reformokra is. De amikor megújulásról, reformról szólunk, nem elég a meglévő problémákról beszélni, hanem az ajánlásainkat figyelembe véve kell megpróbálni javítani a helyzeten számövőszék továbbra is örömmel fog együttműködni a társintézményekkel, és megpróbáljuk a maximumot kihozni a mostani lehetőségekből, hogy tovább javítsuk az uniós pénzgazdálkodást. Köszönöm. Grazie, eh, signor Presidente. Köszönöm elnök úr a beszámolóját, ez eh, teljes volt, és teljes mértékben lefette az ön által vezetett eh, szervezetnek a munkáját. Mielőtt átadnám a szót Kállász biztosnak, szeretnék néhány aspektust kiemelni, amelyeket fontosnak tartok, már csak azért is, hogy esetleg erre reagálhatna a bizottság képviselője először is. Összességében a jogi keret egyszerűsítése, mint cél. A szabályok akkor hatásosak és hatékonyak, amikor egyszerűek, és csak néhány egyértelműen meghatározott, szigorú szabályt állítunk föl, hiszen az eredmények ettől függenek, hogy mennyire egyértelműek és szigorúak ezek a szabályok. Egy másik aspektus, és kérném a bizottságot is, hogy reagáljon erre, hogy ellenőrzési tevékenységre nem csak a tagállamok részéről van szó, hanem a bizottság részéről is szükség van. Úgyhogy nagyon fontos ez a felügyeleti ellenőrzési szerep, ahogy ezt ön ki is emelte, hogy mindkét, szerv, mindkét irányból ez működjön. A következő téma, amit ön is említett röviden, a negatív területek igazából a, a tagállamok felelősségi körébe tartoznak, főleg olyan érzékeny területen, mint például a több éves strukturális alapfinanszírozások, illetve ma kiemelte azt is, hogy megszegik, vagy legalábbis nem tartják be pontosan a pályáztatási előírásokat. És úgy gondolom, hogy ebben a témában is a bizottságnak is van felelőssége az ellenőrzés területén, hiszen ezeknél a, az alapoknál a legmagasabbak a hibaarányok, ahogy ezt a számvőszék is kiemelte, és itt azért súlyos esetek merülnek föl, nagyon jól tudjuk, hogy itt akár még csalás is előfordulhat, tehát ezek a legkockázatosabb területek. Átadom a szót Kállász biztosnak. Thank you. Thank you, Chairman. President. Köszönöm, elnök úr, Adera úr, elnök úr, hölgyeim és uraim. Ez az utolsó éves beszámoló, amelyet az első Barozó Bizottság alatt terjesztettünk elő, és szeretném elmondani, hogy személy szerint elégedett vagyok, és szerintem ez eddig a legjobb beszámoló a számvevőszék megállapításait soha nem terjesztették elő ilyen világosan, tisztán, és ez azt jelenti, hogy a párbeszéd igen jó volt. Szeretnék Kardera elnöknek és a bíróságnak, bocsánat, a számvevőségnek köszönetet mondani ezért, és ez nem csak formális köszönetnyilvánítás. Hölgyeim és uraim, ez a legjobb jelentés mind eddig különböző szemszögből tekintve. Ez mutatja, hogy a számvevőszék munkája 94 óta hogy fejlődött, hogy alakult. Egyébként ez Káderra úr előadásából is kiderült. Ez azt mutatja, hogy a dolgok valóban javulni kezdtek, és 2004 óta a vörös terület csökkent. Először a, vették a mezőgazdaságot, tekintették a mezőgazdaságot zöldnek, és a kutatási előrehaladás is folytatódik. Most 30% fele meg a kohéziós területnek, és van egy olyan terület, ahol, mégpedig ez az a terület, ahol nem volt jelentős előrehaladás a számvevőszék szerint. 2008-ra vonatkozóan a kifizetéseket nem auditálta a számvevőszék, viszont a 2007-2013-as programozási időszakra új módszereket alkalmaztak. Az elnök prezentációját meghallgatva elmondhatjuk, hogy a számvevőszéknek világos véleménye van a számlákról, és eddig ez volt a legjobb jelentés. Azt is megállapítja, hogy még vannak teendők. A bizottság várja, hogy a hogy megvitassuk azt a mentesítés során, eh, mit lehet még javítani, és eh, várjuk eh, Liberacki előadó úr véleményét. Most előttünk áll egy hosszú mentesítési folyamat, és kollégáim, akik ide jönnek, már igen komolyan készülnek a mentesítési meghallgatásokra, a strukturális alapok esetében. Ez december másodikán lesz, és én magam pedig január 26-án fogok jönni. Ezeket a részletes kérdéseket megvitatjuk majd a mentesítési eljárás során. Ez ma indul, és nagy örömmel tudok szólni arról, hogy hogyan lehet a felügyelet a kontroll területén javulni, javításokat elérni. Egyébként meghallgattam a tisztelt képviselők és a bizottság elnökének megjegyzéseit. A fő kérdés itt a megosztott irányítás. Ezt különböző szemszögből vetették itt fel, például az információ szemszögéből felelősségvállalás, azután a visszafizetések szempontjából. Világosan szeretném elmondani, hogy már kezdettől fogva, az öt év kezdetekor állandó javulás mutatkozott az együttműködés terén az EU testületei és a tagállamok között, és világos példák vannak arra, hogy a tájékoztatás javult. A bizottság kezdettől fogva figyelte a tagállamok közötti különbségeket, és most az éves jelentésben látja, hogy milyen különböző vélemények alakulnak ki a tagállamok részéről, és bizonyos kifizetéseket felfüggesztettek. Ez bizony nagyon kényes lépés volt, és bizony a reagálás erre nem volt túlságosan lelkes a bizottság és a bizottsági tagok, valamint a tagállamok részéről. A lényeg az, hogy itt javulás volt, ez egy folyamat, állandó folyamat, amelyet tovább kell vinni. Egy dolgot szeretnék aláhúzni, ez mindig az igen jó együttműködés következménye volt a bizottság és a költségvetési ellenőrzési bizottság között, és ez az Európai Parlament nyomásának is köszönhető, így az éves beszámolók ennek nyomán tükrözik a nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatos tapasztalatokat. Ez mindenképpen oda jutat bennünket, hogy további eredményeket érünk el. A részletek megvitatása, a számvevőszék jelentése még mindenképpen terítékre kerül a részletes mentesítési üléseken és az összes kérdésre lesz valamilyen válasz. Köszönöm. Grazie, Mr. Mm, Kall. Köszönöm, Kállász úr. Kétségtelen, igen. Ellenőriztük egyébként a múltbeli és a legutóbb készült elemzések alapján is, hogy tényleg jelentős előrehaladás történt a bizottság munkájának köszönhetően, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos megfelelő egyensúlyt találni a hatékony eredményesség között közfinanszírozás esetben, és a haszontalan bürokrácia eh, le, ö, csökkentése között. Tehát ha túlzott a bürokrácia, akkor ez korlátozza az optimális eredmények elérését. Még egy ö, témát szeretnék említeni, ami a számvevőszégi jelentés alapján egyértelművé válik, hogy egyértelmű a különbség az egyes tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, amelyek pontosan betartják az összes szabályt, az összes jelzést, szinte mindig betartják ezeket, és vannak olyan tagállamok, amelyek látszik is ugye az ön diáján, hogy vannak olyan államok, amelyeknél szinte teljesen piros a kép pedig a szabályok mindenki számára érvényesek. Liberácki úr, öné a szó, ön az előadó ebben a témában, nehéz a feladata. Köszönöm szépen. Kálász úr. Néhány év óta ebben a szakbizottságban rendszeresen meghallgatom az ön beszámolóját és elmondhatom, hogy ma azt hallottam ki a hangjából, hogy ön elégedett. A jelentés egyre pozitívabb képet fest föl, és minden évben azt látjuk, hogy egyre jobban kezeljük, vagy kezelik az EU pénzeket. Az Európai Számvevőszék jelentését abszolút tiszteletben tartom, és nagyra értékelem az összefoglalót is, amit most megosztott velünk a jelentés, a számvevőszéki jelentés alapján. És azt is elmondhatom, hogy osztjuk az önök véleményét, abszolút megbízhatónak tartjuk az, a jelentést. Ez a trend, ez a javulási trend Ugyanakkor még mindig emögött vannak bizonyos problémák, kockázatos területek. Alapvetően három ilyen érzékeny vagy problémás területet látunk, ami mégiscsak rontja ezt az általános pozitív képet és trendet. Az egyik ilyen terület a strukturális és kohéziós alapok tartománya, a másik az EU-nak a külső cselekvései is, a harmadik ilyen kockázatos terület amit most nem említett, ez a harmadik terület a tagállamok, a bizottság és a tanács közti kapcsolat területe. A 136. oldalon a jelentésben találjuk a felügyeleti rendszernek az értékelését 16 területen az egyes tagállamokban. A 16 területből ahol vizsgálatot végeztek. Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján tíz olyan terület van, ahol nem megfelelő, vagy csak részben megfelelő az osztályzat. Hat területen nél súlyos problémákat jeleznek. Egy másik terület a korrekciók kérdése és a korrekciók a regisztrációja regisztrálása, valamint az OLAF szabálytalanságok, az OLAF részéről felfedett szabálytalanságok. Valójában egy sor probléma merül itt fel, és ez erre a három területre vonatkozik. Szerintem erre a három területre kellene egy kicsit koncentrálnunk. A strukturális és kohéziós alapok esetében a mi szakbizottságunk nevében mondhatom, hogy sajnálattal látjuk, hogy 11%-os a hiba arány. Egy évvel vagy két évvel ezelőtt részletes vitát folytattuk ebben a szakbizottságban arról, hogy esetleg egy bizonyos, tehát egy mentesítést a költségvetés ezen területére megadjunk-e, és akkor 21 eh, pontos eh, programot eh, láttunk, és megvizsgáltuk, hogy 2000 és 2006 között mennyit fizettek vissza a szabálytalan kifizetett pénzekből, és az volt a válasz, hogy nagyon kicsi ennek a visszafizetésnek az aránya. Aztán megvizsgáltuk azt, hogy hogyan történik a korrekció, és az volt a válasz, hogy nem is tudjuk, hogy hogyan történik a korrekció. A harmadik kérdés az volt, hogy hogyan lehet radikálisan csökkenteni 2008-tól kezdődően ezt a hiba arányt, tehát 2009-re, 2008-ra, 2009-re vonatkozóan, és ez a jelentős csökkenés nem következett be. A 11% még mindig az érvényes hibaarány. Hát ez igazán dilemmát okoz a mi szakbizottságunk számára. Hát hogyan tudunk arra reagálni, hogy a hatóságok közötti felelősség és feladat megosztás hogyan működik, hiszen azok a területek, amelyeket Káldeira úr említett, ahol a legkevésbé teljesülnek a megfelelően a projektek, itt közbeszerzésről van szó, illetve tagállami eljárásokról van szó. A következő a helyzet ezeken a területeken 2000 és 2006 között egy sor projekt lezárult, és vannak olyanok, amelyek csak 2013-ban fognak véglegesen lezárolni. A 2007-2013-as időszak ebben az időszakban csak 43%-os teljesítést látunk. Persze erről a témáról nem most, és nem ezen a találkozón kell beszélnünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az, az is a feladatunk, hogy vizsgáljuk meg, azt, hogy, és gondoljuk végig azt, hogy lehet, hogy a jövőben a kintlevő kintlevőségek növekedni fognak, a hibák aránya növekedni fog, és miért is? Ennek az oka a 2007 és 2013 közötti előleg fizetés, hiszen a tagállamok sokszor ezt költségvetési bevételként kezelik, és amikor szűkös a költségvetés, akkor ezt a pénzt nem biztos, hogy arra a célra fordítják, amire kapták a tagállamok. van olyan eset, hogy például a helyi vagy nemzeti választások igenis befolyásolják ezeket a kifizetéseket. Látom és örülök annak, hogy előrelépés történt olyan területeken, ahol korábban problémák voltak, a kutatás, energia, szállítás területén. Nagyon jó azt látni, hogy most már a minőségi szint kezd közelíteni ahhoz, amit megfelelőnek tartunk. Ami pedig a külső műveleteket, külső cselekvéseket illeti. Hát ez a terület is nagyon hasonló az előbb említettekhez, a strukturális és kohéziós alap Egy kicsit talán itt jobb a helyzet, mert uh, 40%-os javulás következett be, tehát a hiba arány csak 2%, ugyanakkor magasnak ítéljük a hiba arányt, persze jobb, mint a kohéziós és a strukturális alap esetében. Kádéra úr azt javasolta, hogy az egyszerűsítés folytatódjon a jogalkotás területén, illetve az eljárások területén. Azért kérem azt is vegye figyelembe, hogy amikor mi rábolítunk az egyszerűsítésre, e- akkor nem feledhetjük el az átláthatóság követelményét mert egyébként ezek a piros oszlopok a grafikonon nagyon hasonlóan fognak válni a 94-eshez, úgyhogy az átláthatóság kulcsfontosságú szempont, illetve a kifizetések korrekt módja is nagyon fontos. És most Kalász úrhoz is szeretnék egy kérdést intézni. Úgy érzi a bizottság, hogy eléggé erősen tud-e föllépni a tagállamokkal szemben, és megfelelően erősnek érzi a bizottság magát a tanácssal szemben, azért, hogy ezen a három területen, ahol problémák merülnek föl, itt hatékony döntéseket hozzanak, olyan döntéseket, amelyeket mindannyian megfelelően tartunk, Ebben talán az Európai Parlament segítséget tud adni, és kérdésem, hogy ha úgy gondolják, hogy az Európai Parlament ezen a területen segíteni tud, akkor mondják meg, hogy milyen módon. Köszönöm, képviselő úr, megnyitom a vitát. Csáci Márkákis képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Kaldéra úrnak szeretnék gratulálni nagyon jól bemutatta a jelentést, nagyon érdekes számokat hallottunk tőle. Köszönöm Sim Kalasznak is azt, hogy bemutat most egy olyan diagramot, ami eh, ezer eh, szónál is többet mond ez a kép, ugyanis jelzi azt, hogy eh, azért felbukkant a fény, és köszönöm az együttműködést is Caldera úrnak és Kalasz úrnak, és gratulálok. Azért vannak még árnyékok is, hiszen egymás után 15-ször kerül sor arra, hogy azért az összkép negatív marad. Örülünk a zöld oszlopoknak, örülünk annak is, hogy láthatjuk, hogy mindenütt, ahol vannak működő jó EU mechanizmusok, az Ajax rendszer, az IR, e a mezőgazdaságban, ott radikálisan csökkent a hibarány. És ez érdekes módon egybeesik Kalasz úr és Barozó úr hivatali idejével. Reméljük, hogy a Barozó kettő ciklusban még határozottabban felfelé megy a javuló tendencia, erősödik. De árnyékos oldalak mutatkoznak ott, ahol nincsenek jó EU mechanizmusok, ahol hanyagok a tagállamok, ahol nem figyelnek eléggé és ha itt most 11%-ról beszélt Caldera úr a kohézió területén, ez 4 milliárd eurót jelent. 4 milliárd adópénz, amit elpocsékolunk, vagy amit szabálytalanul fizettek ki. És akkor ez megint csak azt jelenti egyértelműen, hogy a tagállamok vannak kudarcot ezen a területen, és ezzel kapcsolatban Liberacki úr kérdéséhez csatlakozóan szeretnék valamit felvetni. Kalasz úr, a bizottságnak nem sikerülne erőteljesebben pelengére állítani a vétkes tagállamokat. Tudjuk, hogy ez olyan pénz, amit a tagállamok fizetnek be nagy részt de a közvélemény szemében ezek EU pénzek, ezek közösségi pénzek. Ezért egyszerűen lehetőséget kell találni arra, hogy azok a tagállamok, azokkal a tagállamok kapcsolatban, akik újra és újra ismételten szabálytalanul járnak el, nos, ezeket tényleg pelengére kellene állítani, ezeket a tagállamokat. Nem azt mondom, hogy most ilyen izomfitoktatásba kezdjen a bizottság, az ismerjük a, nagyon jól a vitákat, amik azt eredményezték azért, hogy sikerül jobb együttműködést elérni. Tehát egy kicsit azért határozottabb, erőteljesebb lehetne a bizottság. Üdvözlöm mind a hat kulcs üzenetet, és nagyon örülök annak, hogy nek volt bátorság arra, hogy politikai színű megállapodás, színezetű megállapodásokat is tegyen azt hát is megállapította, hogy nem csak a kohézió területén, hanem például a kutatás területén is vannak hibák. És ennek kapcsán leszögezte, ahogy mennyire komplexek, összetettek ezek a rendszerek. Az ITRE szakbizottságban zajlik épp egy meghallgatás, ahol arról van szó, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kutatási keres programban a bürokráciát. Törekszünk tehát a bürokrácia csökkentésére. De összességében azt hiszem igaza van önnek, amikor azt mondja, hogy a végrehajtást is egyszerűsíteni kell és talán még erőteljesebb inputokra van szükség, nyomatékosabbá kell ezt tenni. Nem csak magáról az auditról van szó, hanem a végrehajtási szabályokról is, itt is egyszerűsítésre van szükség. De összességében hálás vagyok, és még egyszer gratulálok a számvevőszéknek a kiváló munkájáért, és még egyszer köszönöm azt. Grazie. Köszönöm, Grászl képviselője szó. Köszönöm szépen. Szeretnék én is csatlakozni a köszönő szavakhoz. A számövőszégi jelentés valóban nagyon jól érthető, nyilvánvaló, kiváló benyomást szereztem én is erről a munkáról. És köszönöm a bizottságnak és személyesen a biztos úrnak, és mindenkinek, akik eh, részt vettek ezeknek eh, az anyagoknak az előállításában, hiszen eh, itt látjuk a táblázatban az ábrán és ezt az elmúlt 15 évet, hogy amiből világosan válik, hogy az erőfeszítések meghozták, eredményeket hoztak. A bizottság sikere is ez, de a számvevőszék sikere is, a számvevőszéknek nagy sikere ez a mostani eredmény, és a mi szakbizottságunk munkáját is dicsérni kell Elégedettséget tölt el engem mindez. Az elmúlt 15 évben nagyon sok minden történt. És ha most megnézzük a változásokat, hát kicsit lelassult a pozitív tendencia, ezért világos, hogy a nyomást a fazék alatt meg kell tartani. Az Európa kritikus és szkeptikus kollégák a felséget kérik, azt, hogy felmódon végezzük el az értékelést, de azt hiszem összességében sikeresnek kell neveznünk a 15 éves folyamatnál azt, ahol most tartunk. A megbízhatósági nyilatkozatok módszerével kapcsolatban persze lehet valaki szkeptikus, de én már nem vagyok szkeptikus, mert szerintem a megbízhatósági nyilatkozatokkal és a mostani eredményekkel számolva eh, azt mondhatjuk, hogy ez végül is bevált, és eredményes ez a módszer, emellett ki kell tartanunk. Mielőtt az elviselhető kockázattal kapcsolatos vitát lefolytatjuk, Ugye az erőfeszítések még nem akkorák azon a területen, hogy már eredményekről számolhatnánk be. Kaldéra elnök úr már említett néhány eredményt, felvetette azt, hogy milyen következtetéseket vonatunk le az ellenőrzésekből, abból, hogy nagyon sokat ellenőrzünk, és az emberek is ezt látják, de úgy érzik, hogy egy ilyen audit overkill zajlik, hogy annyi már az ellenőrzés, hogy ez megfolyt mindent, de nem biztos, hogy eredményesek az ellenőrzések, tehát ott még sokkal kívánnivaló. Ezt az ellentmondást kell feloldanunk, az ellenőrzésekből több és jobb, megbízhatóbb következtetést kell, hogy tudjunk levonni. És itt a visszafizetetésekről is szó van, de nem csak erről, hanem a rendszerek megbízhatóságáról van szó elsősorban. És köszönöm, hogy a bizottság ezt a középpontba helyezi. Mi történjen a vörös területekkel? Macekakis kollega is utalt erre, a, és az előadónk is említette, hogy ez mennyire fontos. Ez a módszer eredményes, de azért vannak gyenge pontjai is. Amikor a hibákat elemezzük, a problémákat elemezzük, még sokkal célzottabban kellene eljárni. A mezőgazdaság, mint példa. Itt a megbízhatósági nyilatkozatban sikerült a 2%-ot elérni a hibarány tekintetében, ez borzasztó egy siker a mezőgazdaság főigazgatóságnak is. De Romániában és Bulgáriában 13-14% a hibarány 13-14 százalék, Németországban pedig 0,3 százalék. Most akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az átlagérték, ez a 2 százalékos átlagértéknek azért megvannak a, a visszásságai is. Ugye nálunk az emberek nagyon elégedetlenek, hogyha most azt mondják, hogy itt egyik másik ország, mondjuk Románia fogja például a következő mezőgazdasági biztost állítani, holott ilyen nagy gondok vannak ott a mezőgazdaságban, és ezeket a problémákat nem tisztázunk, nem lépünk előre. A mentesítések kapcsolatban azt kívánom, hogy találjunk megoldásokat, célzott megoldásokat arra, hogy a felismert gyenge pontokat le tudjuk küzdeni, és ezt a politikai sikert, amit a ciklus végén, a mostani bizottság ciklusának a végén elértünk, ezt a következő bizottsági ciklus esetén is tudjuk folytatni célzott intézkedésekkel, amelyek nem mindenkit érnek el, hanem azokat, akiket megcéloztunk és azokat a területeket, eh, ahol már eh, mindig is eh, egy kicsit lazábban vettük a dolgokat, hogy így fogalmazzak. Itt például az ENSZ által kezett pénzekről sem mindig tudjuk, hogy mi történik ott. Itt is sokszor olyan döntések, olyan kifizetésekre kerül sor, amikkel kapcsolatban azután nem lehetünk biztosak a felhasználásunk szabályosságában és jogszerűségében. Ezért a következő hónapokban ezekre a területekre kell koncentrálnunk. A mi frakciónk úgy ítéli meg, hogy ez nagy politikai siker, nagyon szép és jó dolog, e, bátorítás ez a jövőre nézve, de az is világos, hogy azért még sok a megoldandó feladat. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm, Geyer képviselő. Elnök úr, én is azzal kezdeném, hogy megköszönöm a számvevőszéknek és Kalera elnöknek az elvégzett munkát, és a kiváló anyagokat, melyeket itt eh, a Kokobú Bizottságban is megkaptunk hogy képszerűen fogalmazzak, most a különböző irányokba kilövendő nyilakat szépen behelyezte itt a mi tarsolyunkba és nagyon fontos megalapításokat hallottunk arra vonatkozóan is, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak a most hangzottak alapján hol kell elsősorban, hova kell koncentrálni az erőfeszítéseit. Persze jó tudnunk azt, hogy hol kell még egy kicsit jobban áskálódnunk és vizsgálódnunk. Ön egyrészt azt ajánlja, hogy a felügyeleti és e kontrollrendszereket, másrészt pedig a jogi kereteket javítsuk. Hát ez kicsit a kör szögesítése. Hogyha egy kicsit e, e, népiesen akarnék fogalmazni, a felügyeleti és kontrollrendszerek kapcsán azt várják el, hogy ezeket intenzívebben vizsgáljuk meg, nézzük meg, hogyha ezt egy kicsit vádaskodva fogalmaznám, akkor ez azt jelenteni, hogy akkor ez nagyobb bürokráciát eredményezzen. A jogi keretek javítása viszont azt jelenti, hogy kevesebb hibát engedjünk meg, és nagyobb legyen a, ugyanakkor megmaradjon a transzparencia tekintetben, hogy hova kerülnek a pénzek. Azt hiszem, hogy a bölcsek köve lenne annak a zsebében, aki ezt a két feladatot egyszerre meg tudná oldani. Örülnék, hogyha pozitív példákat hallanak arra, ahol ez sikerül, ahol meg tudjuk tanulni, hogy ez hogyan működhet. Itt a bizottságban, de a tagállamokban is többet kellene ilyen pozitív példákról beszélni. Miért mondom ezt? Mert <clears throat> abban a pillanatban, amikor um, egy pályázatot nyújtok be, az valamilyen uniós programmal kapcsolatban, legyen ez diákcsere, vagy kutatás, vagy strukturális alapokból folyósított támogatás. Nos, a pályázóktól mindig azt a vádaskodást, vagy panaszt hallom, hogy a pályázati anyagok olyan vastagok, mint egy telefonkönyv, és mondjuk egy tanár, vagy aki az iskolája számára egy ifjúsági csereprogramot kapcsolatban szeretne pályázni, majdnem, hogy adó tanácsadókhoz kell, hogy forduljon, annyira bonyolult az eljárás. Hogyan lehetne tehát egyszerűsíteni mindezt? Úgy, hogy az Európai Unió előnyei világosabbá váljanak az emberek számára, az uniós programokat könnyebben hozzáférhetővé tegyük, de ugyanakkor őrizik meg a transzparenciát, és az ellenőrzéseket olyan mértékben, hogy kizáratok legyenek a hibák. Ez megint csak szerintem egy olyan feladat, ami, amit meg akarunk persze oldani, de megint csak ez a kör négyszögesítésére emlékeztet engem. Az Európai Uniónak van egy kis programja, például az iskola gyümölcs, az ingyen gyümölcs az iskoláknak. Hát azt hiszem jó hallható volt az irónia azzal kapcsolatban, hogy ez megvalósult. Alsó százország tartományban például az uniós gyümölcs programok ból azzal az érvel szálltak ki, hogy az adminisztráció olyan mértékű, olyan hatalmas az ezzel kapcsolatos teher, hogy gyakorlatilag erre kellene fordítani az összes rendelkezésre álló pénz. Tehát ugyanazt a támogatást, amit a bizottság fizetne az iskola a gyümölcs programra, azt gyakorlatilag felemésztené az maga az eljárás, és az ellenőrzési eljárás, hogy megállapítsák az ellenőrök, hogy minden rendben van-e hogy most itt eh, nulla szaldós ez az egész elszámolás, vagy esetleg lehetne eh, eh, kiegészítő eszközöket megtakarítani. Amit Gressel asszony és Szaci Makakis kollégák mondták, azzal egyetértek a jövőben, és arra koncentráljunk, hogy a tagállamok hogyan használják fel a pénzeket. És szerintem nekünk mindenek előtt arra kellene koncentrálnunk, hogy a ellenőrzések hogyan valósulnak meg, hogyan működnek együtt a tagállamok, azután a felelősség kérdése felmerül, hogyha rossz szúli hibásan használják fel a pénzeket, vagy fizetik ki azokat. Kalasz bizottsággal egyetértek, persze nem nagyon lelkesek a tagállamok, hogyha ilyesmit hallanak, hogy jobban a körmükre néznek majd, de képviselőként azt mondom, hogy az, az emberek a polgárok körében valószínűleg lelkesedést vált ki az ilyen, mert akkor úgy érzik, hogy jól végezzük a munkánkat, és a következő választások során majd jól érvelhetünk azzal, hogy problémák bizonyos tagállamoknál, bizonyos eh, programoknál eh, érhetők tetten, és az európai intézmények eh, fellépését vel próbáljuk ezt megakadályozni. De ha mondjuk ki, hogy ki a felelősség. Azt hiszem, ha itt teszünk, akkor teszünk. Végzük, végezzük jól a munkánkat itt az EU-ban. Grazie. Köszönöm, Tájsz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Caldera úrnak és a számvevőszék valamennyi tagjának szeretnék gratulálni az elmúlt években elvégzett munkákhoz, és az idei jelentés egy speciális, egy különleges jelentés, de a jelentések mindig érdekes dokumentumok. Köszönöm Kalasz úrnak és amit elmondott. Ebből a diagramból, amit itt látunk, azt látom, hogy 94 és 99 között volt különösen rossz a helyzet. Ez volt az az időszak, amikor ez a parlament és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy végre cselekvésre bírja az Európai Bizottságot. És ez az erőfeszítés eredményezte azt, hogy amit a parlament megtett 1999-től a napjainkig, az most valóban eredményeket hozott, javult a helyzet. A parlament hozzájárulása és a parlament által kifejtett nyomás, ugye tíz évig nyomás alatt volt részünkről a bizottság, ennek az eredményét nem szabad alábecsülni. Kaldere úr, nagyon rövid leszek a jelentés értékelésében. Amikor olvastam a jelentést és a kulcsfontosságú bekezdéseket, amikről majd a sajtótájékozaton beszámolnak, a sajtó is tájékozódik a jelentésről. Szerintem a hatodik és a tizenhetedik bekezdés a legfontosabbak. Ezek a bekezdések mondják ki azt, hogy a kohéziós alapokban, tehát a strukturális alapokban, a szociális alapok, a szélesebb értelembe vett kohéziós alapokkal kapcsolatban 11%-kal túl sok pénzt fizettek ki, vagy szabálytalanul, jogosulatlanul. Kalasz úr és a Kálder és még erre tudna majd válaszolni, a következőt kérdezném. Ez a bekezdés nagyon világos. Jól értelmezzük ezt a bekezdést, ha azt mondjuk, hogy nagyon sok projekt kapcsán túl sok pénzt fizettek ki, az eszközöknél, a szükségesnél vagy a jogosnál 11%-kal többet fizettek ki, és ez a 11 százalék meg, mekkora összeg? Ez, ami a lábjegyzetben szereplő 40 4,8 milliárd, ezt kiszámoltam, ez 2,7 milliárd lenne ennek a 11 százaléka. Cacér Makakis úr is ezt az összeget említette. Tehát így értelmezzük helyesen ezt a bekezdést? Mert ha ez így van, akkor azt hiszem, hogy a sajtó képviselőjeként, erről írni fognak, és holnap az újságban sokat olvashatunk erről. Tehát kérdezem, hogy jól értelmezem ezt a bekezdést. Valóban a kohéziós alapokban, a szélesebb értelembe vett alapokban 11 százalék túl sokat fizettek ki, tehát a 44,8-nak a 11 százalék, akkor 2,7 milliárd lenne ennyi ez a rosszul kifizetett vagy elvesztett pénz. Köszönöm. Bácsi Disz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik köszönetet mondtak a számvevőszéknek a jelentés bemutatásáért és szeretnék a jelentős erőfeszítésekért is köszönetet mondani. Ugyanakkor a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak leginkább azokra a területekre kell koncentrálnia, ahol problémák merülnek föl. Igazából öt ilyen területről van szó. Először is kohéziós alapok, közlekedés, kutatási területek, általában anyagbeszerzés. A mai napon ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mit volt a múltban. Az új tagállamoknak a nagy többsége az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott. Abszolút eltérő tapasztalata volt ezeknek az új tagállamoknak a múltból, és az EU költségvetésből kapott alapok más költségvetési sorba kellett, hogy kerüljenek, és nem volt szabad a nemzeti költségvetéssel egybemosni az EU alapokból érkező pénzeket. Egyébként pedig ugye pontos szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kezelni ezeket az alapokat, milyen prioritásokat kell felállítani, stb. stb. És ma az új tagállamok már jobban teljesítenek ismerjük ennek a hátterét és ennek az okait. Ami az eljárásoknak az egyszerűsítését illeti, igen, azzal egyetértek, amit a kollégáim mondták, hogy igazából a kör négyszögesítéséről van szó. Mert egyrészt egyszerűsítésre van szükségünk, másrészt viszont a jobb ellenőrzésről és felügyeletről is beszélünk. Úgyhogy ebben a kontextusban lenne egy kérdésem. Ki felel ezért? A tagállamokat nem érinti, és nem érdekli az egyszerűsítési eljárás, hiszen az azt fogja jelenteni, hogy növekedni fog a felelősségük. Tehát pillanatnyilag nem érdekel a tagállamoknak az egyszerűsítés. Ugyanakkor nemzeti szinten minden attól függ, hogy a nemzeti kormány mennyire képes fölvenni és felhasználni a kapott alapokat. Tehát az biztos, hogy felül kell vizsgálnunk a jelenlegi rendszert, és az is biztos, hogy a jelenlegi eljárásokat is felül kell vizsgálni. Nagyon gyakran nem is értjük meg egymást. A szabályok értelmezésére gondolok, az EU alkalmazottak és bizonyos nemzeti intézmények másképp értelmezik ezeket a szabályokat. Úgyhogy igazából lehet, hogy ma azt kellene megtennünk, hogy kérjük meg a bizottságot, hogy az eljárásokat egyszerűsítsék, de ugyanakkor jelöljön ki, jelöljön ki a bizottság olyan alkalmazottakat, akiknek a feladata az egyes szabályoknak az értelmezése. Ez segítene minket abban, hogy ne kelljen kettős erőfeszítést tennünk. Jobban lehetne így majd értelmeznünk a szabályok alkalmazására vonatkozó előírásokat, és el lehetne kerülni azt a kockázatot is, hogy az alapok nem korrekt felhasználásával ö, vádolnának meg minket. Jobb együttműködésre van szükség az érdekelt felek között, ez teljesen jogos. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk a múltból levonható, levonható tanulságokat sem, és azt sem, hogy a tagállamok a múltban hogyan teljesítettek. Azok a jelentések, amelyeket a tagállamok kapnak, illetve az Európai Parlament különböző szakbizottságai kapnak, ezeket a jelentéseket is egyszerűsíteni kell. Az jelentésekben egyértelmű számok, egyértelmű területek, egyértelmű hibák és kockázatok ellenek, hogy szerepeljenek, és ennek alapján tudunk majd cselekedni. Köszönöm szépen. Andreas képviselő. Köszönöm. Köszönöm, én is szeretném kifejezni elismerésemet a számvevőszék tagjainak, mert hogyha az, hogy valami javult, az mindenképpen elmondható a minőségéről ennek a jelentésnek, ami a kimutatásokat illeti. Mindenképpen szó volt arról, hogy ez fair, de arról nem volt szó, hogy ezek igazak, valósak. Nem tudom, hogy ezt miért nem alkalmazza a számbevőszék ezt a jelzőt, vagyis az, hogy a jelentés valós utalás történt arra is, hogy a különböző rendszerekben vannak problémák és különbségek, amelyek az információk minőségét tudják megváltoztatni. Itt az előfinanszírozásra gondolok. Egyébként a fő auditornak föltettem a kérdést, hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy az információk teljesek legyenek az előfinanszírozás terén, ami pedig a jogszerűséget és szabályszerűséget illeti. Én nem vagyok olyan optimista, mint az előttem szólók, mert végső soron a számvevőség a költségvetés 90 százalékáról hitelesítő véleményt adott, és ugyanezt történt az elmúlt öt évben is. Ami pedig a maradványt illeti, 43%-ban eh, a vélemény eh, negatív, és ez minket aggaszt. Hogyha az adófizetőkkel kapcsolatba kerülünk, akkor hogyan tudjuk megmagyarázni, hogy a költségvetés 43%-áról a számvevőszék negatív véleményt adott? Hogyan lehet megmagyarázni az adófizetőknek azt, hogy az ő pénzüket tisztességesen használják fel? Ami a hatékonyságot illeti, a hatékonyságba beletartozik az, hogy a pénzt tisztességesen költik el. Szeretném feltenni a kérdést a számvevőszéknek. Szerintük érdemes-e folytatni az előleg fizetéseket olyan területeken, ahol a legnagyobb a hiba szint, például strukturális, kohéziós alapok és a vidékfejlesztés a bizottságnak már feltettem a kérdést, hogy az előfizetés növekedett, akkor mi ennek az oka ennek a növekedésnek? Agaszt engem, hogy az előfizetés az egybeesik a magas hiba szintet mutató területekkel. Beszélt ön olyan területekről, ahol javítást lehetne elérni a hiba szintben, vagy legalábbis ezt csökkenteni lehetne. De akkor ön nem említette, hogy hogyan lehetne a költségvetés tervezésében javulást elérni. Úgy gondolom, hogy amikor megnézzük azt a pénzösszeget, amelyet nem költöttek el, és az előfinanszírozás szintjét, akkor szerintem nagy lehetőség van arra, hogy egy profibb és szigorúbb tervezést hajtsunk végre azért, hogy ne eredményezze mindez a magas szintű előfinanszírozást és a fel nem használt összegeket. Köszönöm, most Ódi képviselője a szó, és utána pedig Kádére elnöké, mert 11, 15, 11, 20 körül el kell, hogy menjen. Ódi úr, öné a szó. Merci, monsieur le président, et à mon tour. Köszönöm, elnök úr. Kedves Caldera elnök, én is szeretnék köszönetet mondani önnek és a számvevőszék összes pénzügyi magisztrátusának azért az értékes munkáért és értékes anyagért, amelyet önök létrehozták létrehoztak függetlenül. Egyébként a bizottság alelnökének és a részlegeinek is köszönöm azt, hogy évről évre javulás van a bizottság munkájában. Néhány megjegyzésem van, ugyanazt a kérdést teszem fel. A számvevőszégi munkában ön csalásokat tapasztalta a hibák mellett? Meg kell különböztetni az elkerülhetetlen hibákat és a csalásokat, amelyeket mindenképpen meg kell előzni, és le kell győzni. Ami a saját forrásokat illeti, és a váme rendszerünk minőségét. A váme unió az EU jogkörébe tartozik, de ezt a munkát a nemzeti hatóságok végzik. A közelmúlt óta az unió határai sokat változtak az új csatlakozásokkal. Kérdezem, hogy a különböző hatóságok munkájának minőségeit, a vámhatóságokra gondolok, lehetővé teszik-e a visszafizetések megfelelő szintjét a, visz, a saját forrásokat illetően 25%-ot teszik ki az igazgatási költségek, és ha más belső piaci védelmi rendszert el tudunk képzelni, akkor a vám tevékenység munkája igen fontos a visszafizetések terén. Ami az egyszerűsítés illeti, egyetértünk azzal, hogy sok hibának oka az, hogy mennyire bonyolult a rendszer. Sajnálom, hogy a bizottság azt válaszolta, hogy a bonyolultság egyébként most nincs itt előttem az anyag, melyik bekezdésben is volt ez, talán a 31. oldalon francia változat, hogy a jogalkotó a felelős ezekért. A bizottság azt mondja, hogy javasolni fogja az egyszerűsítéseket, de látom, hogy bizalmatlan itt a bizottság, mert az általános vélemény az egyébként most volt a választási kampány, ami nem volt egyszerű. Sokszor az Európai Bizottság társfelelőse annak, hogy nem népszerű az EU. A bizottság legyen óvatos, amikor azt írja, hogy a bonyolultság felelőse a jogalkotó. Igen, a jogalkotónak is van itt része ebben, de köszönöm erre való utalást. Bonyolultak a szabályok, de ott van a szabály alkalmazása is, és etéren a bizottságnak itt bizony körültekintően kellene eljárnia. Ami pedig Kallász úr munkáját illeti, itt bizony nagyon nagy részlegekről van szó, kutatás és egyéb területek. Ami Kádera úr a kontrollt illeti. Mi az ön megérzése, véleménye? Ön szerint lehet-e javítani és jobban felhasználni a nemzeti számvevőségek és a felsőbb ellenzőhatóságok munkáját? Van erre jogalap a Lisszaboni szerződés, amely az előző szerződésekből átemelte ezt, vagyis hogy lehetővé teszi a számvevőszégnek az, hogy elkérje a nemzeti számvevőszégektől mindazokat az anyagokat, amelyekre szükségük van a munkájukhoz. Itt csak szerettem volna felvázolni egy lehetséges csatornát, amikor az éves beszámolót készítik, akkor itt az audit számára a dokumentumokat lehetne javítani. Ami pedig a tanácsot illeti van egy kérdésem. Bizony nagyon fájdalmas volt a vita 2007-es mentesítés alkalmával. Ezt mindenki követhette. Egyszerű megjegyzés a jelentésével kapcsolatosan, ami a régiók bizottságát illeti. Ön is, önök ezzel kapcsolatosan is véleményt adnak ide. a tanács esetében nincs vélemény. Kérdezem, hogy a tanácssal kapcsolatban szintén tudna néhány szót szólni arról, hogy mi a véleménye a tanács működéséről. Honorevole Gerbrandi. Gerbrand képviselő. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Caldera úrnak is, és 26 társ auditorának is a jelentést. Ez elég sok nagyszámú számvevő, erről majd egy másik alkalommal beszélhetünk. Más képviselők által elmondottakat nem kívánom megismételni, csak egy konkrét kérdésem lenne. A számvevőszék az év során is több jelentést készít arról, hogy az európai szakpolitikák mennyire célra törőek és célra vezetőek. Az európai polgárok általában nem nagyon bíznak az Európai Unióban, és egyre nagyobb a figyelmet eh, kap az a kérdés, hogy az európai intézmények az általuk kitözött célokat elérik-e. Most talán egy kicsit eh, pozitív dolgot tudnánk tenni ennek kapcsán. A kérdésem az, eh, nem jó gondolatnak tartja-e azt, hogy az éves jelentésekbe belevennének egy bekezdést az európai szakpolitika célra törő voltáról. Köszönöm, és most átadom a szót Kádelyre elnök úrnak. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azokért a szavakért, amelyeket a számvevőszék kollégiumához intéztek Mindenképpen a számvevőszégen dolgozóknak köszönhető az, hogy sikerült ezt a jelentést ilyen minőségben elkészíteni. Köszönöm a bátorító szavakat, és magától értetődik, azért vagyunk itt, hogy többet dolgozzunk együtt az intézményekkel, ezzel a parlamenttel és ezzel a bizottsággal, elnök úr. Bízom abban, hogy az intézmények közti együttműködés erősödni fog a jövőben. nem vagyok olyan helyzetben, hogy minden itt feltett kérdésre válaszoljak, de megpróbálom területenként sorra venni őket. Először is, ami a kimutatásokat illeti, Andreas asszony szólt arról, hogy megfelelő-e a véleménye a számvevőszéknek, ami a szauditálási standardokat illeti, a számvevőszék a munkáját úgy tervezi, úgy végzi, hogy megnyugtató legyen az, hogy a konszolidált kimutatások, számlák a tranzakciók szempontjából függetlenek legyenek, vagyis a vélemény független legyen. Ez a kifejezés minden materiális szempontból a fair véleményt alkalmazza, és ebbe beletartozik az is, hogy milyen módszerekkel készítünk jelentést a számlákról, ami pedig a kör négyszöset, négy, a négyzet Négy, négyszögesítését illeti. Nos, a rendszereink kapcsán nem akarunk túlzott ellenőrzést, nem akarjuk növelni az ellenőrzést, hanem azt mondjuk, hogy eredményesebb ellenőrzéseket akarunk. Ugyanis ha hatékonyak, eredményesek a rendszerek, akkor a szabályos kifizetések aránya nőni fog. Az utolsó példánk valóban a mezőgazdaság volt. De még a mezőgazdaságban is eh, a múltban voltak olyan példák, eh, amiből kiderült, hogy még van tere a további egyszerűsítéseknek a vidékfejlesztés területén a cross compliance, a kölcsönös megfelelés, illetve a környezetvédelmi intézkedések kapcsán több olyan példát eh, vázoltunk fel, ahol szerintünk lehet egyszerűsíteni. Az egyszerűsítés azt jelenti tulajdonképpen, hogy ne tegyük bonyolultabbá a dolgokat annál, amennyire feltétlenül kell. Itt bürokrácia több vagy kevesebb, ez egy része a dolognak, de a másik fontos, hogy a célokat világosan kell megfogalmazni, és reálisan, azután átláthatóan. Ezek a kulcselemek. Már a költségvetési felülvizsgálattal kapcsolatos vita kapcsán, és ezt elmondtuk. Sajnálom, a számvevőszék nem jogalkotó, a jogalkotó ez a ház itt, és a tanács. A parlament és a tanács. Ezért, ha önök gondolkodnak a kör négyszögesítéséről, azt hiszem ez helyes. Itt ennél, ebben az intézményben kell ezt először megtenni, hogy hogyan lehet elkerülni egy olyan helyzetet, ahol egy köret kellene négyszögé alakítani. Azután felvetődött a kohézió területén talált szabálytalanságok mennyisége, és megismétlem, hogy ez nem szükségszerűen csalás. A nem feltétlenül csalásokról beszélünk a szabálytalanságok kapcsán, és a számokat nézve két olyan esetet találtunk, ahol illetve 40, 40 esetet világítottunk meg, vagy tártunk fel, és kb. 20-at átadtunk az Olafnak. Számadatokkal is tudok szolgálni. Nagyon jó az együttműködés az Olaffal. Ezt szintén szeretném kiemelni. De hogyan tudjuk a 11%-ot értelmezni itt a kohéziós alapok esetében? Óvatosan kell eljárni, amikor a hatos, hatos bekezdésről van szó a 124. oldalon. Világosan szeretném elmondani, hogy a mi vizsgálatunk az összes visszatérítése vonatkozott. 24,8 milliárd euróról van itt szó, és szeretném elmondani, hogy ezt vegyék figyelembe, mikor ezt olvassák, és amikor 617, a 617-ről van szó, itt van egy kis lábjegyzet. A lábjegyzetek is részei a jelentésnek, és ez arra vonatkozik, hogy a 11 ot a 24,8 millióból kell levonni, és nem pedig a 46 milliárdból, ami a főösszeg 2008-ban e területen. Mert, mivel elmondtam, megnéztük a kifizetéseket a 2000-2006-os időszakban, és itt nagyon fontos részt képezett a 2007-2013-as előleg. Természetesen hogyha vannak feltételei az előlegnek, és a tanács és a parlament beleegyezett abba, hogy itt az előlegeket emelni kell a pénzügyi válság miatt, hogyha a hármas fejezetet elolvassák, akkor látják, hogy itt az összegekre is van utalás. A kérdés az, hogy a feltételeknek eleget tettek-e, és itt az a kérdés még, hogy mennyit használtak föl ebből hatékonyan. Egyébként ezzel is fogunk foglalkozni, Odi úrnak szólók, a nemzeti számvevőszékekkel. Mindenképpen fokozni szeretnénk az együttműködést. Főként azon a területen, hogy a gazdaság élénkítési intézkedéseket hogyan végzik, és itt a plusz alapok. Másik pedig az a terület, amely arra utal, hogy hogyan lehet az erőforrásokat jobban felhasználni. Decemberben lesz arról szó, egyébként, hogy hogyan lehet az együttműködést növelni a nemzeti számvevőszékekkel a számvevőszéki elnököknek ülésén kerül ez majd szóba. A következő meghallgatáson, nem tudom, hogy lesz jelen, de jó lenne, hogyha itt erre utalhatnánk. Én is és kollégáim is rendelkezésre állunk etéren. Nem szeretnénk megnevezni és vádolni bizonyos tagállamokat, de a bizottság mindenképpen szeretné a lehető legjobban felhasználni az éves jelentéseket. Itt arról van szó, hogy információt kell adni, mert ebből lehet látni, hogy hogyan teljesítenek a tagállamok. A bizottságnak kell elsőként megkapnia az, hogy hogyan alkalmazzuk a szankciókat és a pénzügyi kiigazításokat mi nem állítunk fel rangsorolást a tagállamok között. A mi feladatunk az a szerződés, alapszerződés alapján, hogy a teljesítésről, az általános teljesítésről készítsünk jelentést, független módon. Ezek a tagállamokra vonatkoznak természetesen, de itt különbséget kell tenni a különböző lépések között, és nem lehet tagadni azt, hogy 80 százalékát ezeknek az összegeknek a tagállami hatóságok, tagállami igazgatóság kezeli. A másik pedig nagy lehetőségek rejlenek a költségvetési tervezetben és az új költségvetésben és a 2014 utáni pénzügyi tervben, vagyis az illetően, hogy egyszerűsítsünk, elérjük a szakpolitikai terveket, és itt hozzáadott értéket érjünk el, ami a pénzügyeket illeti. A, ennek a bizottságnak és ennek a parlamentnek ez a legfőbb feladata ebben a ciklusban. Köszönöm. A vitát folytatjuk, hiszen még meg kell hallgatnunk a választ Kállász biztos úr részéről, és közben Geyer úr is szót kért, tessék. Köszönöm. Talán nagyon jó is, hogy a mostani észrevételemeket, észrevételeimet, amiket igazából nem Caldera úrnak címeztem, és nem az Európai Számvevőszéknek, hanem eh, a most még itt levőknek. Egy-két észrevételrel kezdeném, és utána a bizottsághoz fordulok. Itt vannak az előrek fizetések. Még nem voltam tagja a parlamentnek, de a kollégáim felhívták a figyelmemet arra, hogy az előleg fizetési rendszert tulajdonképpen a parlament akarta. Így reagált a gazdasági és pénzügyi válságra a ház, és a tagállamoknak minél gyorsabban akarták a pénzeket folyósítani, hogy a gazdasági gazdaság eh, élénkítése, munkahelyek létesítése céljából eh, teendő intézkedéseket ezzel a pénzügyi segítséggel minél előbb meg tudják tenni. Persze ez nem jelenti azt, hogy hatástalanul itt ellődözzük a puskaport ezekkel a pénzekkel, de az előre fizetések eh, célja ennek a háznak, a parlamentnek az akarat voltából eredeteztethető a gazdasági válság leküzdése érdekében. És ezt nagyon fontos tudni, mert lehet, hogy délután, amikor majd a sajtó képviselőivel találkozunk, ez fel fog merülni, vita alakul ki ezzel kapcsolatban, és eh, a bizottság, ha úgy tekintik, hogy ez egyfajta bianco csekk, amiket a bizottság ad a tagállamoknak már, mint az előrek fizetések. Azért szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a vitában valószínűleg ez egy hasznos érv lehet. A strukturális alapok esetében úgy döntöttünk, hogy meg kell változtatni a szabályokat az új támogatási időszaktól, azaz 2008-tól kezdve, és akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy amikor kifogásokat emelünk a kohéziós alapkifizetései kapcsán, akkor nézzük meg azt is, hogy ez mennyiben függ össze a módosított szabályokkal. Itt, ha megnézzük az oszlopok hosszát az ábrán, akkor a javasolt intézkedések hasznosságát még egyszer alá kell húznunk. A bizottsághoz fordulok. A következő észrevételemmel. Véletlenek köszönhetően megtaláltunk egy felhívást stakeholderek részére, aminek a célja a pályázatok egyszerűsítése volt. Mindazokkal, akikkel a múltban beszéltem erről az eljárásról, Nos, az ő figyelmüket írásban is felhívtam arra, hogy december 18-án, 8-ig nyújthatnak be javaslatokat az egyszerűsítésre a bizottság felhívására válaszképpen. Azok a politikai stakeholderek, érintettek, szereplők, akik például megtalálhatók a lobbyisták jegyzékében. Nem tudom, hogy ők megkapták-e a tájékoztatást, és szeretném megtudni, hogy miért nem, ha nem. Köszönöm. Elég sok megjegyzés hangzott el a számvevőszéknek címezve, illetve Kallasz képviselőnek, illetve Kallasz biztosnak képvis- intézve, azért Főleg Liberánszki és Császin Márkákis képviselők tették fel azt a kérdést, hogy a bizottság mennyire képes idézőjelben fellépni az egyes tagállamokkal szemben, amikor nem tudják, vagy nem akarják betartani az eljárási szabályokat. Egyébként alapvetőnek tartom azokat a véleményeket is, amik az utóbbi hozzászólásokban merültek fel. Az átláthatóság. Az átláthatóság azt kell, hogy jelentse, hogy még mielőtt az érdekelt tagállamok elé megszereznék ezt a támogatást, az állampolgároknak az érdeke, hogy teljesen egyértelmű legyen a kép, átláthatóságot biztosítsunk. Kállász képvis, biztos öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a dicsérő szavakért, amit a bizottsághoz intéztek. Több fontos téma hangzott el először is, igen, a tagállamok témája, és hogyan lehet javítani a tagállami teljesítést. Először is azt szeretném elmondani, hogy az összefoglaló jelentésünk, amit a múlt héten nyújtottam be, egy sor fenntartást tartalmaz konkrét tagállamokra vonatkozóan, úgyhogy a tagállamok megnevezése valóságá vált. Öt évvel ezelőtt ez nem volt valóság. Nagyon-nagyon ritka volt, hogy tagállamot megjelöltünk volna bizottság részéről. Másrészt a számvevőszék is megjelölte hogy a legnagyobb hibákat Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és az Egyesült Királyság, illetve pontosan Anglia esetében találták a legnagyobb hibarányt. Úgyhogy a megnevezés, felelősségre vonás, az igen, ezt folytatnunk kell, ez már most is megtörténik, és bizonyos aspektusból azt is mondhatnánk, hogy ez már kultúraváltást jelent Négy, négy évvel ezelőtt ez furcsa volt, és jelentős volt az ellenállás a e tekintetben, hogy egyáltalán bármilyen dokumentumban tagállamokat megjelöljünk, beleértve a számvevőszéki dokumentumokat is. Ez ma már valóság. Hogyan lehet megerősíteni ezt az osztott intézkedést vagy kezelést a nemzeti jelentésben is szerepel, hogy javítani kell a jogalapot. Az éves összefoglalót alapvetően az intézmény közi megállapodás alapján készítik, de természetesen a pénzügyi rendeleteknek meg kell, hogy feleljen. Itt volt egy jelentős lehetőség, Kádera elnök úr az legutolsó hozzászólásában említette ezt. A költségvetési viták, illetve a költségvetési terv vitája hamarosan meg fog kezdődni a pénzügyi szabályok alapján ez így kell, hogy történjen. Tehát itt kellene a bizottság részéről javaslatokkal előállni, a parlament és a tanács részéről születik meg a végső döntés. Itt kéne a tényleges fejleményeket megvizsgálni, és megvizsgálni, hogy hol vannak a problémák. Ez egy jelentős lehetőség. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban fölmerült, hogy túl komplexek a szabályok, stb. Kádera úr is említette, és én is csak őt tudom intéz, idézni, amikor ő azt mondta, hogy azért ennek vannak korlátai, az egyszerűsítésnek vannak korlátai. Természetesen vannak még lehetőségek az egyszerűsítésre, ahol maguk a tisztviselők sokszor ugye túl bonyolult szabályokat állítanak föl, tehát van még lehetőség az egyszerűsítésre. 2002-2006 között 545 program szerepelt a strukturális alapokban. 545 program. Mindegy egyes programnak saját jogalapja van. Úgyhogy ez nem ebben a szakbizottságban kezdődött, hanem ez a mi ö, politika alakító osztályainkon, főigazgatóságainkon indult ez a folyamat, és ezt követte a parlament és a tanácsi vita. Az új költségvetési terv felállítása esetén csökkenteni kellene a programok számát, és nem lehet azt mondani, hogy az új programok egyszerűbbek lesznek. Ez a mezőgazdaságra is igaz. Igen, a agrárterületen nagyon sok erőfeszítés történt az ellenőrzési rendszerek pontosítására, és szinte tiszta, vagy legalábbis nagyon jó eredményeket lehetett elérni a hagyományos mezőgazdasági finanszírozás területén. De a vidékfejlesztés a probléma. És most az a kérdés, hogy hogyan lehet a célokat megfogalmazni. Kádár elnök úr említette, és nagyon sok tisztelt képviselő is említette ezt a, az aspektust hogyha azok az országok, amelyek a legjobb befizetők az EU költségvetésbe, ez persze ez nem túl korrekt megfogalmazás vagy meghatározás. Minden esetre a, gyakorlatilag mindenki hozzájárul az EU költségvetéshez. Hogyha ők megkérdezik, hogy hova megy a pénz, és mi azt mondjuk, hogy adjunk általány összeget a tagállamoknak, vagy a szegény régióknak, vagy más területeknek akkor természetesen rákérdeznek az emberek, hogy igen, de hova megy ez a pénz? Úgyhogy némi, néhány célt föl kell vázolni, és néha túl komplex mindez, és maga a program is kimondja, hogy, hogy komplex a cél, ugyanakkor biztosítani kell az felügyeletet és az ellenőrzést. Úgyhogy az én javaslatom az, hogy természetesen a bizottságban is tárgyalunk erről, Csökkenteni kellene tehát a programok számát, egyszerűsíteni kellene a keretszabályokat, ugyanakkor a szakpolitikai célok nem változnak. Ha nagy összegről van szó, hogyha mondjuk nem a, a nemzeti költségkövetésről eltérően, hogyha vannak bizonyos nagyobb területek, ahol nagyon nagy összegeket osztunk ki, akkor természetesen meg kell vizsgálni, hogy mi történik ezzel a pénzzel, hiszen az adófizetők is ezt kérik. Persze biztos, hogy lesznek hibák, hiszen vannak olyan nagyon szegény területek, ahol általány összeget kapnak, és ott nehéz a felelősséget megfogni. Minden esetre a tagállamokkal is együtt kell működni ezeken a területeken. Maguk a tagállamok megvizsgálták az ellenőrzéseknek a költségét, hiszen ez egy fontos kérdés. Mi ö, fokozzuk az elvárásokat, és a tagállamok most kezdték felfedezni azt, hogy bizonyos területeken hatalmas erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek azért, hogy a szabályszerűséget bizonyítani tudják. Ezek voltak azok a fontos témák, amelyeket el szerettem volna mondani. A tagállamokra történő nyomás gyakorlás, ahogy ezt mondtam, ennek az alapja nagyon jól együttműködés a parlament és a bizottság között. Ezt a jövőben is így kellene és kell folytatnunk. A költségvetési vita megnyitása, a jövőbeni költségvetési tervről szóló vita és az ehhez kapcsolódó pénzügyi szabályok vitájának megnyitása néhány témát, témára megoldást találhat. Vannak olyan témák, amelyeket nagyon sokszor megemlítik. Persze, hogyha előleg fizetés van, akkor ez egyértelmű, hogy ez kockázatos. Egyértelmű, hogyha nagyon nagylelkűen előre kifizetünk pénzeket, akkor pontosan biztosítani kell azt, hogy a célok tényleg megvalósulnak, illetve hogyha valami nem megfelelően sikerül, akkor biztosítani kell a pénzek visszafizetését ez teljesen jogszerű jelenleg, és ez kapcsolódik az új tervezési időszak megnyitásához is. Ugyanakkor bizonyos hiány, illetve késedelem van az együttfinanszírozás területén a tagállamok részéről, hiszen fogják, tartják a pénzt. És még egy megjegyzés hangzott el a, pénzügy, a pénzügyi válsággal kapcsolatban, tehát a Ugye a bizottság próbál segíteni a leginkább érintett országoknak, régióknak, területeknek, ahol szükség volt rendelkezésre álló pénzekre, és itt nem állítottunk fel akadályokat, és hogyha tényleges szükség volt, akkor a finanszírozást nem állítottuk le. De ez nem azt jelenti, hogy a szabályok megváltoztak, nem azt jelenti, hogy a megfelelő korrekt kezelésre vonatkozó kritériumok csökkentek volna. Természetesen az előleg fizetés mindenképpen olyan téma, amire nagyon oda kell figyelni. Ezeket a, ezekkel a megjegyzésekkel szerettem volna reagálni az elhangzottakra, és még egyszer kiemelném, hogy a számvevőszék jelentésének a vizsgálatát csak a múlt héten kezdtük el, tehát az összefoglaló jelentés vitáját, és jó lenne, hogyha minden biztos el tudna ide jönni, és a megfelelő magyarázatokat megosztaná önökkel. Nem tudom, hogy minden kollégám szívesen e ide, de hát ez a feladatunk, és teljes vállalással és felelősséggel kell, hogy ezt a munkát végezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, úgy látom, hogy nincs, akkor Odi úr, tessék. Egész röviden. Kadera elnöknek elfelejtettem elmondani az előbb, hogy mindig nehezen tudom megmagyarázni magamnak, hogy az hogy lehetséges, hogy szeptember 26-i a számvevő széki jelentés, és ezt csak ma kapjuk meg, ma november 10-én. Szerintem attól a pillanattól fogva, ahogy aláírják a jelentést, ez rögtön felhasználhatóvá kell, hogy váljon mindenki számára, hiszen mindenki szeretné megkapni a, ezt a jelentést. Ez rosszabb, mint eh, Jacques Chirac esete, esetében Franciaországban. Hogyha egy jelentést elfogadnak, akkor azt azonnal nyilvánosságra kell hozni. Ódi képviselő úr, teljesen egyetértek önnel. Ahogy tudja, egyeztetés folyt a számvevőszékkel. A számvevőszék fontosabbnak tartja, ezt már elmondtuk korábban is, hogy a kizárólagos kapcsolata legyen a sajtóval. Ugye az, hogy az utolsó percben kaptuk meg ezt a jelentést, ez is azt biztosi, bizonyítja, hogy a számvevőszék nagyon fontosnak tartja ezt a munkát, szinte a legfontosabb munka az egész évben, a közvetlenül a sajtónak kívánják elsősorban bemutatni. Egyébként máskor is elmondtuk már ezt, a parlament és a bizottság olyan helyzetben kell, hogy legyen, hogy részletes vitát folytathasson, és ne kelljene állandóan az órát nézni, hiszen menni kell a sajtótájékoztatóra. Ezen próbálunk majd dolgozni, talán jövőre néhány nap a korábban meg tudjuk majd kapni. Köszönöm. Van egy megjegyzésem én is végeztem auditálást a magánszektorban. Az auditorok soha nem tartanak sajtókonferenciát. Ez egészen lehetetlen, elképzelhetetlen dolog lenne. Rendben. Egyetértek rendben. Va bene a tutti, allora. Minden rendben van. Mi nem megyünk át a sajtótájékoztatóra, mi dolgozunk, úgyhogy december másodikán találkozunk. Köszönöm.